Ja, liebe und doch. Kedves kollégák, nem nagyon látok kollégát, de van itt egy. Ez se kolléga bizony. Első alkalommal megnyithatok egy ülést, és ez eh, kedves kolléga nők, Kappel kolléganő, Toms kolléganő és Berez kolléganő vannak jelen, vagyis három a kolléganők közül, aki jelen van, ők azok megtalálták az idevezető utat a mai napon. Ez könnyű megszámolni legalább, de reméljük, hogy a bizottság férfi oldalai is megjelenik majd, de először is megkérdezném, hogy van-e kifogások a napi rendel szemben jelen formájában, hogyan ismerik. Nem látok ilyen problémát. Ezzel gyakorlatilag elfogadottnak tekinthetjük. A második napi rendi pont, az előbb közleményei. Mindenek előtt tájékoztatni szeretnék a koordinátorok ülésének döntéseiről. Július 11-én volt ez. Az első az, hogy az anyagok prioritásainak felállításával foglalkoztunk. A koordinátorok a frakciók véleményét közítették, és a prioritásokról beszéltünk, ezért aztán nem is született prioritás. Ezen a munkán folytatjuk a munkát az összes anyagon. A többéves pénzügyi keretről is beszélnünk kell Megbeszéltük az együttműködést a szakbizottságok között, az MFF szektorspecifikus programot illetően úgy döntöttünk, hogy nem készítünk a budget interim jelentésével kapcsolatban vélemény, de egyetértettünk abban, hogy az EGO meg, megtalálja az a utat arra, hogy kellő módon figyelembe vegyék a véleményét, és a megfelelő koherenciát is biztosítsa a különböző állásfoglalási indítványok és az ECON vélemény között az EKB jövőjébeli kijelölésével kapcsolatban az elnök és az alelnök szeméről van szó a felügyelő bizottságban, ami pedig az ECON 2019-es programját illeti, az ülések programját. Janárok már tudják azt, hogy megszavaztuk ezt az egyik ülésünkön, méghozzá augusztus 29-én a koordinátorok is foglalkozott a 2018 második félévi delegációkkal. Az Egyesült Államoknál elmondhatjuk, hogy a programtervezetek kiosztásáról és a helyek kiosztásáról van szó, nem készít program, és az a döntés született a végén, hogy az EKIR résztvevői helyére nem lép senki. Kína delegáció itt eh, pillanatilag egy ideiglenes program áll rendelkezésre, és eh, javaslatokat várunk a tervezettel kapcsolatban, de ez ne történjen később. A 29-i héten kellett ennek megtörténnie, ami ugyanez vonatkozik az olaszországi delegációra is. A koordinátorok lése július végén foglalkozott eh, a gazdasági irányítás kérdéseiből. Itt foglalkoznunk kell az FC igazgatójának, operatív igazgatójának és helyettesének kivezetéséről, ami a nemzeti parlamentek ülését illeti, október 8-án, 9-én lesz utoljára, de nem utolsó sorban. Ezen pont alatt szóba került Görögország, erről is beszéltünk, és úgy döntöttünk, hogy hogy megerősített, fokozott vizsgálatára vetjük ezt, és a koordinátorok következő ülésén az FAVG keretében is ezzel. Az delegált jogszabályok és végrehajtási intézkedések vizsgálata. Egyetértünk abban, hogy október 8-án foglalkozunk ezzel a kérdéssel a petíciók. A koordinátorra várjuk, hogy megfelelő javaslatokkal álljanak elő. A 29. héten kellett ennek megtörténnie. Utoljára, nem utolsó sorban, az egyebek alatt a koordinátorok foglalkoztak egy eszmecserével, méghozzá oly módon, hogy egyetértettek a következő ülésre tűzik ki az ombudsman vizsgálati jelentés 1697 per 2016 per ANA jelentés vizsgálatáról van szó 2016-os anyagról. Tehát, mint már mondtam, ennyi lenne az elnök közleményei, ezzel rátérünk a napi rendünkre. Egyes miatt termékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentése. A szakbizottságunk gyakorlatilag csak egy tervezetet készít, egy véleménytervezetet a LID, a bizottság, a vezető bizottság az ENVI, aki koordinálja ezt a tevékenységet, és a véleményről szeptember 21-én már szavaznunk kell, mert a koordinát bizottságnak, az NB-nek nagyon sűrű a napirendje, tehát nekik segíteni kell a munkájukat. Először 6 percet adunk Barbara Kappelnak, aki az előadó ebben a témában. Köszönöm szépen, elnök úr! miután beszéltünk a műanyagok hatásáról és a környezetre, ez egy nagyon fontos téma. 500 ezer tonnáról beszélünk, ami a tengerbe jut ebből az anyagból, és a tendencia növekvő. Ez egyre inkább oda vezet, hogy az ökorendszerek fenyegetéssel szembesülnek, az emberi egészség, a halászat, a turizmus és a hajózás is veszélybe kerül. Határokon átnyúló hulladék problémáról beszélhetünk, a, leg, a legnagyobb 20 közül 18 felzárkózó ország, Kína az első, aztán Indonézia, Fülöp-szigetek, Vietnám, de az Egyesült Államokról is beszélnünk kell, ők is a legnagyobb szennyezők közé tartoznak. Egyébként a hulladékok több mint 80%-a az említett 20 országból származik, nincsen közöttük EU tagállam. Ez elvezet az első következtetésre, ezért ami azt jelenti, hogy globális megközelítésre van szükség. A G7-ek, a G20-ak, az OECD, az ON Global Partnership eh, és az ENSZ céljain, fenntarthatósági céljának végrehajtása eh, kezelendő, hogy ezt a problémát kezelni tudjuk. Aztán a következő, a körkörös gazdaság erősítésére van szükség a recycling, a műanyag esetében az EU-n belül 30%-os, Egyesült Államok viszont csak 10%-ra jut, ezért tartoznak a 20 legnagyobb szennyezők közé nyilvánvalóan. Az EU ezzel kapcsolatos 15%-os növekedést és 45%-ot irányított elő 2030-ig, ehhez jön még egyébként 2019-től, hogy 80%-ban betiltsük a műanyag táskákat, zacskókat. Az Európai Bizottság közítette ezt a javaslatot májusban, egyébként pedig ezt megelőzte egy tanulmány, amely azonosított a legnagyobb szennyezőt az egyhely felhasználó, egy vatta, cigaretta, csikek, szívószálak, műanyag, zacskok mellett még beszélni kell egyébként evőeszközökről és csészekről is, ezek adják az összes hulladék 70%-át. Az Európai Bizottság egy sor intézkedést tervez, ezzel igyekezzük az egyszer használatos eszközök ö, ö, csökkentését 2030-ig a felére, legalább a felére. Mert a fogyasztást szeretnénk csökkenteni, egyébként pedig nagy felelősséget kívánunk hárdít, hárítani az előállítókra, a halászok számára ösztönzést, hogy a megfelelő anyagot ők is leadják, majd a kikötőkben elgeszik vissza, és akkor megfelelő intézkedésekre van szükség, hogy a kupakokat rögzíteni lehessen a megfelelő palackokon. Ezzel 2,6 millió tonna megtakarítás lenne szükség széndiokszid egyenértéknek megfelelően, egyébként pedig 2 milliárd compliance megfelelős teljesítési költségekről beszélünk. A hulladékgazdás költségben 510 milliót tesznek közé, egyéb iránt pedig mintegy 6,5 milliárdos megtakarítása kerülne sor a fogyasztók esetében, tehát a kellemetlenségeket meg is fizetjük, a hallászoknál pedig 0,5% plusz költségekről beszélhetünk. Az Európai Bizottság a végrehajtással kapcsolatban nem tesz közö költségeket a gyártóknál, mert a gyártók egyszerűen rájárítják a fogyasztókra. A harmadik következtetésem, az arányosság vizsgálata. A vizsgálat, az arányosság az egyszer használatos műanyag termékek esetében fontos kérdés. 50 ezer cégről beszélünk, akik ezen a területen dolgoznak Európában, ezek nem kis és sokszor kis és középvállalatok. Az új termékek bevezetéséhez, fejlesztéséhez időre van szükség. Az, e- a jelen javaslat szerintem nem azonnal ültetendő át teljes mértékben a közétételt követően, de a gyártóknál is gyakran növekedni, növelni kell a felelősséget, és, de ehhez szükség van a hatásvizsgálatok elkészítésére, és arányosakra van szükség a megfelelő szabványok kialakításában, szigorúbb szabványokat kell alkalmazni, és figyelembe kell venni a biológiai lebonthatóságot. Több pénzt kell szállni az innovációra, kutatásra és fejlesztésre a Horizon 2020 keretében 250 millió eurót szántak a műanyag stratégiára, további 100 millióról is beszélnek 2020-ig. Úgy gondolom, hogy itt lépni kell. A többéves pénzügyi kereten belül, ami 2021-ben indul, 2027-ig tart, majd ott pénzeket kell előirányozni. Nem csak a versenyképességet erősíti, ez majd a vállalatok esetében 30 ezer plusz munkahelyet is teremt. Így számolják egyelőre. Mindenek előtt helyi munkahelyekről van szó, lokális munkahelyekről. Az ötödik következtetés pedig, ami nagyon fontos, erősíteni kell az emberek tudatosságát abban, hogy szelektíven gyűjtsék a hulladékot, el is kerüljék a hulladékkezelését. Itt megfelelő irányításra van szükség, ösztönzőkre is szükség van, betétrendszerekre, automatizált gyűjtőrendszerekre, stb. Ebben az összefüggésben készítettem módosítókat, megfelelően elhelyeztem ezeket a tervezetben. Nagyon örülnék egyébként akkor, hogyha az árnyék előadókkal együtt a megfelelő indítványokat konkretizálni tudnánk, véglegesíteni tudnánk. Várom a módosítókat, módosítókat, és a következő ülésen, vagy az árnyék előadói ülésen megbeszéljük a konkrét formákat. Köszönöm szépen az előadóasszonynak, a néppárt nevében két percben Tomcs asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet mondok Kapel kolléganőnek a munkájáért. Ez a téma komoly kihívásokat jelent az ágazatnak. Persze az igaz, hogy vannak új kihívások, de nem csak kihívások, hanem lehetőségek is vannak. És Európa még egyszer megmutathatja, hogy vezető szerepet tud vállalni ezen a területen. Itt az ideje, hogy erről beszéljünk, és hogy cselekedjünk is. A műanyagokról szóló irányelv jó jogszabály a környezetvédelmi szempontok alapján is, és a jövőre nézve is megfelelő jogszabályról van szó. De tudni kell valamit. A műanyag termékek környezetre gyakorolt hatása nagyon összetett, és több oldalú megközelítést kell alkalmaznunk. A fogyasztók, a gyártók szempontjait is figyelembe kell, hogy vegyük. Természetesen az egyszerhasználatos műanyagok tiltását támogatja a frakcióm, de az a véleményünk, hogy szükség van arra, hogy időt adjunk az iparnak az alkalmazkodásra ehhez a szabályhoz, különösképpen ha az élelmiszerek csomagolására gondolunk. Az igaz, hogy költséghatékony csomagolásra van szükség, amely a fogyasztók számára sem drága, de hogyha az ágazat még nem képes arra, hogy a szükséges minőségben előállítsa ezt a csomagolást, akkor várnunk kell. Az a meggyőződésem, hogy mindannyiunk érdeke, hogy a végső célt elérjük, de nem győzöm hangsúlyozni, hogy az alkalmazkodáshoz az ágazatnak időre van szüksége. És a tájékoztatásra, oktatásra hadd térje ki. A fogyasztókat tájékoztatni kell az Európai Unió határain túl is Kapel asszony azt mondta, hogy a legtöbb hulladék, a legnagyobb mennyiségű hulladék az Európai Unión kívül keletkezik, jön létre, és ezért is fontos, hogy az Európai Unió ne csak a határain belül, hanem a határain túl is vezető szerepet játszon ebben a témában. A nemzetközi szervezetekben az Európai Unió képviselői tegyék ezt napirendre, ennyire fontos. Mindenkinek mondjuk el újra és újra, hogy csak ez az egy bolygó van, és ezért védenünk kell. Végül pedig hangsúlyozom még egyszer, hogy az egyszer használatos műanyagok tilalmát támogatjuk, de alaposan, óvatosan kézzelítsük ezt meg, és időre van szüksége a termelőknek. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tomsasszony, Ecér Luka kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Kapel asszonynak, aki az előadója témának. Azt hiszem kiválóan összefoglalta a jelentését a mai napon. Megfelelő értékeléseket is alkalmazott, amelyeket osztok összességében, és el kell, hogy mondjam, a módosítók elkészítésért is hálás vagyok és ezzel az ECON szakbizottság véleményét közzé tudjuk tenni szerintem. Azt hiszem nagyon fontos problémáról beszélünk, ami a környezeti aspektusokat illeti, és együtt kezeljük ezt gazdasági megfontolásokkal, ezért fontos, hogyha az ECON a gazdasági perspektívából mondja el a saját véleményét, ezzel kapcsolatban, és adekvát probléma megoldást igyekezzünk előtérbe helyezni. Ez egy nagy fontos kérdés napjainkban, ahogy a partok és a tengerek szennyeződnek a műanyagok miatt. Most nem szeretnék külön foglalkozni Kapel megfelelő megjegyzésével, ez persze túlmutat messze az Európai Unió határain, ezzel kár foglalkozni. Itt egy nemzetközi együttműködésre van szükség, hogyha fenntartható megoldást akarunk azt hiszem, hogy ez egy igencsak nehéz vállalkozás, hogy itt haladjunk, mert nyilvánvaló, hogy a nagy szennyezők érdekei nagyon különbözőek, és hát a a szegényeknek is más érdekeik vannak, mint a gazdagoknak, de az EU is hozzájárul a szennyezéshez, ezért alaposan végig kell gondolni azt, hogy mi az EU-n belül mit tudunk tenni, hogy a mi nem annyira drámai mértékű szennyezésünket, de mégiscsak csökkenteni tudjuk. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottságnak itt sikerült egy jó javaslatot készítenie, előterjesztenie, de azért vannak ennek gyenge pontjai is, amelyekről beszélnünk kell a munkánk során, majd az előadó asszonyjal, illetve a többi frakció előadóival. Én tulajdonképpen csak arra koncentrálnék, ami a kibővített vagy kiterjesztett előállítói felelősséget érinti, vagy termelői felelősséget, ezt nagyon problematikusnak tartom két oknál fogva. Az egyik ok az, hogy ez a kiterjesztett felelősség nem az okozónak megfelelő megoldást jelenti, mert a műanyagokkal történő szennyezés ez egy olyan jelenség, amely a fogyasztók viselkedésére vezethető vissza, és igazából ezt nem szabadna a termelőre hárítani. Persze valamikor a fogyasztóra hárítják ezeket a költségeket, de azért ez önmagában nem elegendő ahhoz, hogy igazoljuk, hogy a termelőket terheljük meg ezzel, hogyha nem tudjuk konkrétan igazolni, hogy ezáltal a fogyasztók viselkedése majd megváltozik. Az Európai Bizottság ezt a bizonyítékot viszont nem szolgáltatta. A másik pedig a kiterjesztett felelősséggel kapcsolatban megint csak problematikus, hogy egy nyitott piacon élünk, ahol műanyag tartalmú termékek az egyszeres felhasználás során importálásra is kerülnek, és hát itt a kérdés az, hogyan tudunk versenysemlegességet teremteni az EU-n belüli termelők, a akik ilyen cikkeket előállítok, és azok között, akik külföldön gyártanak, és akikre nem vonatkozik az EU törvénye, és így a kiterjesztett termelői felelősségre nem vonatkozik. Az nem lehet célunk, hogy megterheljük a saját termelőinket, ez felelősséget és konkrétan költséget is jelent, és a fogyasztók pedig majd kitérnek az importált termékekre, amelyeknek még rosszabb akár a környezeti kompatibilitások ezzel a munkahelyeinket veszélyeztetjük, és nem tudunk tehermentesítésről gondolni gondoskodni a környezet vonatkozásában. Ez egy nagy gyenge pontja az Európai Bizottság javaslatának. Talán jobban el tudják majd mondani, mire gondolnak ebben az esetben. Örülök a vitának, de itt még nem sikerült meggyőzni, és várom a további vitákat az árnyék előadókkal. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. A következő az Alde nevében Vianik képviselőasszony. Viering. Double Tisztelt elnök úr, tisztelt kapelasszony és kollégáim, üdvözlöm a bizottság kezdeményezését, javaslatát, illetve az MB kollégáink által megírt jelentéstervezetet is. Az elmúlt évek során egyre világosabbá válik, hogy a műanyag hogyha hat a környezetünkre. És a felelősség nem egyedül az előállítókon vagy a fogyasztókon múlik, mindannyiunknak meg kell, hogy találjunk azokat a megoldásokat, amelyekbe bevonjuk, mely kidolgozásába bevonjuk az érdekelteket is. Csökkentenünk kell az egyszerhasználatos műanyagok felhasználását, de ezt nem tudjuk megtenni egyik napról a másikra és csak akkor tudjuk megtenni ezt, hogyha a terméket a környezetbarátabb, fenntartható módon előállítható más termékeket helyettesítjük. Tehát a kutatók feladata az, hogy megfelelő biológiailag lebomló helyettesítő anyagokat találjanak meg az egyszer használatos műanyagokon kívül még a reciklált műanyagok is nagyon fontosak, és ezekkel kapcsolatban az a lényeg, hogy legyenek ösztönzők is, ne csak törvények. Ugyanakkor a műanyagok újrafelhasználása is nagyon sok jó gazdasági lehetőséget rejt magában. Üdvözlöm Kapella asszony javaslatait, üdvözlöm, hogy rugalmasságot adnak a tagállamoknak a arra nézve, hogy a saját politikáikat kialakítják, de a címkézéssel és más követelményekkel kapcsolatban nagyon fontos az egységesség biztosítása, hiszen csak ez bizony, biztosítja a hatékonyságot, az átláthatóságot és a belső piac megfelelő ö, művekedését. Meg fogjuk oldani ezt a kérdést kollégáim. Elnök, köszönöm szépen. A GUE-t szeretném megkérdezni, hogy van-e valaki, Lovebai Méo, eh, nincs itt, valaki esetleg jelentkezik helyette felszólalásra? Nem? Köszönöm. Elnézést kérek, én most a következő napirendi ponttal foglalkoztam. Nem, még mindig a műanyaggal foglalkozunk? Elnézést kérek, én félreértettem. Kicsit szórakozott voltam, elnézést kérek. Elnök, tehát akkor a GUE nevében sem, senki nem szól hozzá, akkor a spontán felszólalások keretében van-e valaki, aki szeretne hozzászólni a témához? Nem, nincsen. Akkor ugye, hogyha nem, akkor a jelentéstevő asszony még egyszer megkapja a szót egy percre, jó? Köszönöm szépen, köszönöm az elő, árnyék előadóknak a munkáját. Én szerint, úgy érzem, hogy nagyon közel vannak egymáshoz az álláspontjaink. Ez egy olyan globális probléma, amelyet globális szinten kell megoldanunk, és vezető szerepet kell játszanunk itt és olyan intézkedésekre van szükség, amelyek során a tagállamok harm, európai eh, szinten, vagy hát ideális esetben nemzetközi szinten harmonizált megoldásokat alkalmaznak, és természetesen a kiterjesztett előállítói felelősség az, az igazából a nagy eh, kérdés, itt az a kemény dió, és a bizottság is eh, intenzíven foglalkozik vele, és mi is az árnyék előadói üléseken ki fogunk dolgozni egy olyan javaslatot, amely majd arról szól, hogy ezt hogy kell kezelni. A módosítók benyújtásának hatá határideje nagyon rövid, szeptember 6-a, és szeptember 24-én kell szavaznunk, úgyhogy az árnyék előadói találkozókat is nagyon gyorsan le kell bonyolítanunk, meg kell egyeznünk annak érdekében, hogy időben szeptember 24-én be tudjuk terjeszteni az anyagot. Köszönöm szépen a, ezt a határidőt is, és köszönöm szépen a együttműködéseket. Tehát igen, a 24-e az nagyon rövid határidő, de azért azt kérem, hogy mindenképpen tartsuk be, nem is 24 elnézést kérek, szeptember 6-a, tehát a módosítók benyújtásának határideje, és angol nyelven kell ezeket benyújtani. Köszönöm szépen, akkor lépjünk tovább a következő napirendi ponthoz, az Európa jövőjéről szóló vita jelenlegi állása. Itt is egy véleménytervezetet készítünk. A felelős bizottság ebben az ügyben az AFKO, és az AFKO a jelentésről november 21-e ülésén fog majd szavazni. Az előadó Zekon részéről Ivána Meletics kollégánk, úgyhogy most meg is adom neki öt percre a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A véleményem belül üdvözlöm a plenáris ülés során kialakult megközelítést, amely különböző miniszterelnökök és államfők közeműködésével alakult ki. A gazdasági politikák kontextusában ez a vélemény egy olyan lehetőség számunkra, amelynek során kifejezhetjük, hogy mennyire fontos azoknak az eljárásoknak a befejezése, folyamatoknak a befejezése, amelyek elindultak, például a bankunió kiteljesítése, illetve mind, ezen belül minden tagállam, résztvevő tagállam egyenlő kezelése, aztán a tőkepiaci unió kiteljesítése, az EMU kimély, elmélyítése annak érdekében, hogy a közös valuta versenyképessége javuljon, a gazdasági, fiskális és munkaügyi politikák politikák összehangolása a tagállamok között, és a közös felügyeleti rendszer, valamint a közös szanálási alap figyelembevételével. Mindezeken felül mindig gondolnunk kell arra is, hogy a beruházások és az felelős fiskális politikák, valamint a strukturális reformok azok, amelyek a fenntartható növekedés három pillérét adják. A Future Invest EU nevezetű programot is megemlítem a véleményben, amely az FC kiegészítéseként 30 milliárd euróval járul hozzá a munkánkhoz. A az innovációt és a nagyon gyors megvalósítást fogja majd ez lehetővé tenni. Ugyanakkor a strukturális támogatási program is fontos, hiszen ez egy kísérleti projekt volt, és olyan sok igény, olyan nagy igény támadt a tagállamokban, amely túllépte a kereteket. Ez a ö, támogató program az új többéves költségvetési keretben is bennmarad. Össze kell kötnünk az európai szemeszterre, illetve az ország specifikus ajánlatok végrehajtásával. Ezen kívül úgy gondolom, hogy ebben a véleményben hangsúlyozni kell annak fontosságát, hogy a estséges héja zóna jöjjön létre, és héja behajtási rendszer. 25 éve dolgozunk már ezen, ideje már annak, hogy az ö, ipar költségeit leszorítsuk, hogy a határokon átnyúló héjacsalást ö, visszaszorítsuk, és hogy jobb üzleti lehetőségeket adjunk az a határokon átnyúló kereskedelemnek, és az ö, jobb üzleti környezetet teremtsünk a vállalatoknak. Amúgy, amikor elolvastam az AFKO jelentését, kicsit meglepődtem, mert nagyon sok olyan pont van, amely ekon az ekon felelősségi területével kapcsolatos témákat érint. Én úgy gondolom, nagyon szigorúan kellene vennünk azt, hogy az ilyen témákat az ekonban kell megtárgyalni, és azokról nekünk kell nyilatkozunk, nem pedig mások bizottsága, más bizottságok jelentéseiben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Ivana. Mavrides kolléga nevében Pervans Beresz kapja meg a szót. Köszönöm szépen, köszönöm az előadónak ezt az összefoglalót. A kollégám kérte, hogy helyettesítsem, és elnézést kér, hogy nem tud itt lenni. Az észrevételei a következők. Először is azt gondolja, hogy a szakbizottságunk megközelítése és a hozzájárulása az AFKO munkájához leginkább a kvantitatív aspektusokkal foglalkozott. és a kvalitatív kritériumokkal, illetve a társadalmi mutatók figyelembevételével. Ez fontos, és kollégám több ponton is szeretnék kiegészíteni az előadó javaslatát, különösképpen mivel a bankunióról is szó van, Tehát a biztonság tekintetében szeretne kiigazításokat ezt közölni, illetve a betétgaranciával kapcsolatban, mert ezek, ezeket elhallgatjuk, ezeket az aspektusokat, de ki kell ezekkel egészíteni a bankóniós részt. És a strukturális reformprogramokról pedig azt jegyzi meg, hogy az ország specifikus ajánlások, illetve az, hogy sajátjának érezze mindenki ezeket a reformokat még erősíthető, és az ökológiai átmenettel is foglalkozni kell, illetve a gazdasági, szociális és környezetvédelmi szempontok beépítésére is szükség van a társadalmi életbe. A társadalmi jogokat tehát ide be kell építeni, és a szakbizottságunk is foglalkozhat ezzel, és azt gondolja a kollégám, hogy a gazdasági, illetve szociális különbségek, amelyek megvannak az unión belül, szintén fontos aspektust jelentenek, és itt is kvalitatív kritériumokat kell figyelembe venni. Végül pedig a kohéziós alappal kapcsolatban kollégám azon a véleménye van, hogy a gazdasági irányítás az európai szemeszter keretén belül nem biztos, hogy megfelel a kohéziós alap irányítási elveinek. Lehet, hogy ezekkel szembe megy, ezt meg kellene vizsgálni. Ez tehát főbb vonalakban kollégám véleménye, nem felejthetjük el, hogy a gazdasági témákon nagyban túlmutat ez a téma, és azt is ugye tudjuk a választási naptárból, hogy közelednek a választások, mindenkinek el kell foglalni az álláspontját, hogy milyen képet alkot az Európai Unió számára a jövőben, illetve a Gazdaság és Monetáris Unió számára, és várjuk a közös munkát. Ähm, Köszönöm szépen, Beresz kolléga. Most Cille kolléga jönne az ECR-től, illetve helyette Lukke kolléga fogja előadni a véleményt három percben. Köszönöm szépen. Zile úr nem tudott megjelenni az ECR részéről, nem tudott eljönni, úgyhogy most én fogom felolvasni az ő nyilatkozatát. Zile úr megköszöni Ivana Maletics előadóasszony munkáját, egyetért azzal, hogy többek között a tőkepiaci unió az, amelynek kiegészítését, illetve kiteljesítését reformprogramokkal üdvözöljük. Ugyanakkor a, ö, azt kellene hangsúlyoznunk, hogy sokan szeretnék az unió federalizációját támogatni, és sokan nem kívánják ezt megtenni és még azok sem igazán akarják az unió széthullását, vagy elhagyni az uniót, akik nem, kíván, akik nem kívánják a federalizációt, illetve a további elmélyítést, de ezt a tényt magát, ezeket az eltérő véleményeket el kell ismernünk és hangsúlyoznunk kell. Aztán a kohézió szó szereplését hiányolja az előadó úr, már pedig a kormergencia nagyon sokszor szerepel, az Európa, új európai tagállamokban az élet színvonal emenése nélkül nem fogjuk tudni megvalósítani a céljainkat. Aztán az EMU mélyítéséről. Ez jó cél, de nagyon sok olyan ország van Európában, amely egyáltalán nem használ még eurót, sőt bele, be se fog lépni az eurózónában. Ba, és itt is figyelnünk kell arra, hogy ne osszuk az országokat két kategóriára, és ezzel kétsebességű Európát ne teremtsünk. Zile úr nagyon nagy örömmel várja a további vitákat és a konstruktív munkát. Elnök, köszönöm szépen, Dukkel úr. Az Alde nevében Konilé kolléga nem tud hozzászólni, Gigolt szintén nincs itt, akkor a Gua nevében szintén ugyancsak López kolléganő fog hozzászólni. Köszönöm. Az AFKO jelentéshez írunk tehát véleményt, meg kell felelnünk azoknak a kihívásoknak, amelyek, eh, amelyeket ez a téma elénk állít. Ugye ez a jövőjünkről van, jövőnkről van itt szó, és ha állandóan azt ismételgetjük, hogy a több Európa lesz minden problémánk megoldása, akkor eh, nem figyelünk oda arra, nem vagyunk igazában tisztában azzal, hogy mi folyik itt Európában. Az általános megközelítést ezért mindenképpen problematikusnak tartjuk nagyon nagy volumenű változtatásokat javasolnak például a forrásokkal kapcsolatban, de ezek nem elég messze menők, nem veszik figyelembe az európai állampolgárok igényeit. Sokkal többet kellene foglalkoznunk az európai szociális aspektusokkal, nem csak nyilatkozatokat kell tennünk, hanem ezt, e, a szándékainkat meg is kellene támogatnunk forrásokkal, de a költségvetés sajnos nem mindig tud ennek megfelelni. E, a tőkepiaci unió és a bankunió jó úton halad, de mélyebben kell reflektálnunk e, a jelenlegi kihívásokra. Nem szeretnénk minden áron tovább lépni ezekben a kérdésekben, hanem okosan kell ezt megtennünk, elmélyíteni és kiszélesíteni az Európai Uniót és együttműködést, de úgy, hogy közbe kövessük a jelenségeket. Meg, meg kell néznünk azokat az eszimetrikus sokkokat, amelyek továbbra is meg fognak jelenni, pontosan azért, mert nem alakítottuk ki megfelelőképpen a rendszereinket. A gazdasági válság tovább mélyítette az európai országok közötti asszimetriát, tagállamok közötti asszimetriát. E, tehát azt nem mondhatjuk, hogy az EMU elmélyítése jó ötlet, mielőtt meg nem kérdeztük volna magunkat arról, hogy a jelenlegi modell jelenlegi formájában milyen következményekkel fog majd járni, esetleg milyen általmas hatásokkal lehet. Tehát ez az, ez az gondolkodás, ez a reflexió nagyon fontos. Biztos vagyok benne, hogy hasznos módon fogunk reagálni erre. Sok kérdést fel kell tennünk, és a jelenlegi megoldásokat okosan kell új megoldásokkal helyettesítenünk. Köszönöm szépen az EFDD-hez fordulok, Mono kollégához. Kíván-e hozzászólni? Nem. Nem az ENF nevében sem látok senkit jelen, akkor a KCI eljárás keretében teszem fel a kérdést, van-e a kollégák részéről olyan kívánság, hogy hozzászóljanak? Ilyen nincs, akkor pedig az előadó asszonyhoz fordulok. Kíván-e a végén még hozzáfűzni valamit? Na, nem. Igen, akkor Maletics asszony, köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm valamennyi kollégának a hozzászólást a vita során. Szeretném hangsúlyozni, mivel nincs túl sok terjedelmi lehetőségünk, az összes elemet igyekszem majd figyelembe venni, ami elhangzott, és a következő hetekben közösen fogunk majd hiányzó részeket pótolni, vagy rendkívül fontos részeket még beemelünk, majd szóba került még hogy többet kellene beszélni betét garanciáról, a szociális unió pilléréről, a gazdasági és szociális divergenciáról, a kohézióról, konvergenciáról is, ez, nyilván ezek olyan témák, amelyeket majd szerepeltetni kell, és a következő hetekben lesz lehetőségünk arra, hogy ezt hozzáfűzzük a reggi bizottságnak is tagja vagyok, ott is mélyrehatóan foglalkozunk a kohézióval, mint elemmel, ezért itt most külön nem szerepelt ez pontként. Köszönöm szépen Máletics kolléganőnek. Részemről annyit szeretnék még elmondani a módosítók. Határideje szeptember 12 5, november 5-én beszélünk, az ECO-ban szavazunk szintén november 5-én. Ezzel rátérek az ötös napi rendépen a közös HIA rendszer kérdése, a fordított adóztatás mechanizmusának bevezetése és igyekszünk gyorsan reagálni a, ezáltal a csalásra El kezdjük megvizsgálni a jelentés tervezetet a mai napon. A néppárt delegálja Szirpa Pitaikainen asszonyt, az előadónkat. Ma nincs itt ő. Szeretném megragadni az alkalmat, mielőtt felolvasom azt, amit elküldött, hogy, hogy egy rövid összefoglalót küldött az összefüggésekről az egyszerűsített eljárás keretében foglalunk ezzel a témával, mivel a szakbizottság nagyon leterkelt, és nagy vita nincsen ezzel kapcsolatban tervezetet. Július 17-én küldtük el, szokás szerint 10 nap van ezután arra, hogy jelezzék a fenntartásaikat. A nyári szünet miatt ezt 6-áig, szeptember 6-áig hosszabbították meg, a napzártáig, és október 1-én kerül ez a plenáris elé. Az első plenárison Pitekainen asszony a következőket küldte nekünk. Kedves kollégák, látták a jelentős tervezetetet azzal kapcsolatban, hogy mikor kell a fordított adóztatást bevezetni, és a gyorsan legalási mechanizmus bevezetni, hogy fellépjünk a csalás ellen Először is meghosszabbítottuk a határidőt, mert a tagállamok szeretnének eh, időt kapni arra, hogy eh, bevezessék ezt a rendszert, hogy foglalkozzanak az a 199A cikk értelmében a HIA irányelvben szerepel ez, és szeretnék a gyors reagálási mechanizmus a tagállamok bevezetni ezzel tudunk határozottan fellépni a csalással szemben. Ezek az intézkedések gyors, célzott intézkedéseket tesznek lehetővé a tagállamok számára. Ezzel egyedüleg idén december 1 ezt be kell vezetni, és június 30-ig 2022-ben a tagállamok addig az időpontig lehetőséget kapjanak, hogy gyorsan reagáljanak különböző módszerekkel, és egy gyorsított eljárást is alkalmazzanak, amikor nagymértékű csalással szembesülnek. Mivel egy sor technikai meszközről beszélünk, még kibővítünk egy meglévő, egy kiterjesztünk meglévő rendszert, és nem számítunk, hogy negatív hatásai vannak az EU költségvetésére. Nem gondoljuk, hogy itt politikai viták merülnek fel emiatt, vagy aggályok ezért politikailag, hanem alakul ki vita, Pitaikanyon azt, hogy mondja, tehát akkor azt javaslom, hogy az egyszerűsített eljárás keretében járjunk el, és ezzel kiméljük a korlátozott erőforrásokat is a szakbizottságunkon belül. Pirkainen asszony azt javasolja, hogy fogadjuk el az Európai Bizottság javaslatát, egyéb iránt pedig megköszönni az erőfeszítéseinket, az együttműködésünket. Ez lenne tehát mindeddig a statementük, a közleményünk, amit felolvastam most az előadó nevében. Az árnyék előadók kapnak ezek után szót. A szocialistákról és demokratákról nincs itt senki. Pervans Perez szót kért. Én leszek az árnyék előadó, árnyék előadója. Árnyék előadónk elnézést kér, hogy nem tud itt lenni és most öt helyettesítem, nagy mértékben osztja Szirpa Pietikainen asszony véleményét már annyiban, hogy tényleg nagyon szakmai szövegről van szó, és ennek a reverse charge mechanizmusnak tehát a választható fordított adózás mechanizmusnak az értékelése nagyon szakmai. A bizottság lehetővé teszi, hogy azon országok, akik a hozadott értékadó csalás ellen küzdenek, élhessenek ezzel a mechanizmussal, használhassák ezt a mechanizmust. 2022-ig, tehát azzal egyetértünk, hogy ez a, bizottság, ez a bizottsági javaslat jó, viszont emlékeztetünk arra is, hogy a tárgyalások véglegesítése és a végleges héja szabályozás életbe léptetése nagyon sürgős. Thank you very much, Pervans, for the... Köszönöm Pervans a szocialisták nevében. Most Case Swinburne volt a listámon az LCR e frakcióból, de úgy látom, hogy az LCR e frakciót nem képviseli senki a teremben. És árnyék előadónkat helyettesíti Léna Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr! Kornyés úr nevében fogok most szólni, aki árnyék előadó és felelős ezért a dossziért. Először is köszönet illeti Szirpa Kajnen asszonyt. A liberális frakció konkrét javaslatokat fog megfogalmazni, hogy új és pontos gondolatokat, gondolatokkal egészítsük ki a szöveget. Nagyon régóta beszélünk arról, hogy a piaci és a tőkeunió valósuljon meg az elkövetkezendő hetekben Kornész úr tehát nagy örömmel várja, hogy együttműködhessen az előadóval. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Líve. A zöldekhez fordulok, de nincs ott senki. Kato előadó nincs, csak senki közülük nincs jelen, tehát képviselni se tudják helyettesíteni sem. A GUI-ra ugyanez vonatkozik, EFDD Mono kolléga. Mono, Monsieur Mono. Nem köszönöm, mondja Mono kolléga, és az ENF nevében sincs itt senki. Ez megint csak azt jelenti, hogy felteszem a kérdést, a kegyzi eljárás, a spontán hozzászólások keretében kívánna reagálni valaki, ha nincs ilyen, akkor tájékoztatom önöket arról, hogy itt is, mint már elmondtam, szeptember 6-án lejár a módosítók határideje, október 1-én megyünk a plenáris elé. Örülök a további eszmecserének a, ezen dosszié keretében. Egész jól alak alakult a napirendünk, most már a hatodik napirend következne viszont a indikatív menetrendünk szerint csak 16 órára harangoztuk be ezt, és nem látom sem az előadót, sem pedig az árnyék előadók jelentős részét ezúttal. Most félbeszakítom az ülés 16 óráig.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 So, dear colleagues, um, as agreed, it's 4 p.m. We Tisztelt kollégáim, négy óra, úgyhogy újra, hogy folytatjuk az ülésünket a Gazdasági és Monetáris Bizottságban. A hatodik napi rendi ponttal folytatjuk a munkát. A fenntartható beruházások és fenntartható kockázatokkal kapcsolatos közzétételekről lesz szó az Amploa, az MV és a FEM bizottságok fogják majd véleményezni az elő, a, a jelentést, az előadó pedig Poltánk. Már is átadom önnek a szót. Köszönöm szépen. Most beszéltem a koordinátorokkal, és emlékszem, hogy a mandátum elején született meg a tőkepiaci unióval kapcsolatos javaslat, de a fenntarthatóságról nem szólt vita. És most előre haladtunk ehhez képest, és nagyon örülök annak, hogy az Európai Parlament ebben ilyen fontos szerepet játszott. Örülök neki természetesen, hogy a bizottság a mi nyomásunkra többek között végre javaslatokkal állt elő ezen a téren is. Az Európai Parlament a fenntarthatósági finanszírozásról, illetve fenntarthatósági pénzügyekről elfogadtunk egy saját kezdezésű jelentést is, ez tehát nagyon sokban kapcsolódik a ma megtárgyalandó jelentéshez, és ebben a saját kezdeményezésű jelentésben az Európai Parlament nagy többséggel úgy nyilatkozott, hogy legyen egy kötelező átvilágítási keret, amely különböző elveket foglal magában, többek között a 2017-es magatartási kódexet az OECD javaslat alapján, tehát a bizottság mindenek, mindezek alapján és a cselekvési tervek alapján javaslatot hozott, hát igazából inkább a közzétételre koncentráló, elég szerény ambíciókkal operáló javaslatot, már pedig mi szerettünk volna egy, ennél egy kicsit jobban koncentrálni a kellő gondosságra. A bizottság tehát azt mondja, hogy ez jelenjen meg, de mi úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos lenne, hogyha a befektetőkre nézve is, és a, tehát a nem pénzügyi és a pénzügyi szektorokra egyaránt kötelező jellegű lenne ez a rendelkezés. Úgyhogy igazából az Európai Parlament célkitűzésének nem nagyon felel meg egyelőre a helyzet. Nem csak a pénzzel kellene foglalkoznunk, hanem egy szélesebb körbe kellene kiterjesztenünk ezeket a szándékokat. Mindezek mellett ugye a, a jelentés lényege erről szól, de ugyanakkor például a 13. módosítóban arról szólunk, hogy a közzététel ne csak a célzott fenntarthatósági hatással rendelkező termékekre vonatkozzon, hanem minden termékre attól függetlenül, hogy van-e bennük fenntarthatósági célkitűzés vagy nincs. Tehát ugye az Európai Parlament már kijelentette, hogy erre az átvilágításra szükség van, de nem csak a különböző célokhoz kötött, fenntarthatósági célokhoz kötött befektetéseknél, hanem minden befektetésnél. Aztán egy harmadik dolog, ugye mindenféle Ugye azt tudjuk, hogy a bankszektor a legfontosabb csatornája a befektetésbe áramló pénzeknek, de nem csak a bankoktól áramolnak a pénzek, hanem különböző be, biztosítási alapokból, nyugdíj alapokból és más helyekről, de a bankok nagyon érzékenyek pontosan a fenntarthatósági kockázatokra. A bank csomagban fontos lesz tehát, hogy a fenntarthatósági célok ugyanúgy megjelenjenek, ahogy a különböző biztosított társaságoknál és, és nyugdíjalapoknál. Tehát a 13. módosítónál ez, módosítóban ezért foglaltuk bele a bankszektort. Aztán, ahogy a saját kezdeményezési jelentésben is elmondtuk, hogyha változtatást akarunk elérni, akkor a jövedelmezések kérdését is meg kell tekintenünk, tehát az igazgatótanácsok, illetve az ügyvezető igazgatók javadalmazását. A harmad, 33. módosító szól arról, hogy, az gazdaság, hogy a fenntarthatósági, szociális szempontokat is figyelembe kell venni a vezetők javadalmazásakor. És itt ez is egy nagyon széles spektrum, akár még a, a földkisajátítás, az e, emberi jogok megsértése, gondolata, illetve e, nyilván az a adóelkerülés kockázata is szerepelni kell, kell, hogy szerepeljen ezekben. Végül pedig ugye delegált aktusokkal fog itt operálni a bizottság. Én emlékszem, hogy amikor erről volt szó, akkor nagyon nagy ellenállás volt ezek ellen, illetve az ájoppal kapcsolatban ezek ellen. Én, mi úgy gondoljuk, hogy ez nem nagyon gyümölcsöző mm, megközelítés, úgyhogy ezzel kapcsolatban is szeret, szeretnénk változtatást tenni, tehát közvetlenül az ájobb irányelvbe szeretnénk befoglalni majd a fenntarthatósági feltételeket, illetve célokat. Én úgy gondolom, hogy a bizottság nagyon gyorsan és jól cselekedett, ennek örülök, hiszen akkor még a jelenlegi, jelenlegi ciklusban végét tudunk venni a munkának. Now the floor is up to you, uh, kollégin Maletic. Maletic kolléganak kap szót. Felolvasom a kolléga közleményét. Először is köszönöm az előadónak a munkáját. A mai napon először beszéljük meg azt a jogalkotási javaslatot a fenntartható finanszírozásról. Örülök, hogy erre sor kerülsz figyelembe veszük a legfontosabb ajánlásokat, amelyet az Európai Bizottság a saját kezdeményezési jelentésében készített, amit májusban fogadtunk el. A fenntartható finanszírozás feltétlenül alapja annak, hogy mérsékeljük a kockázatokat gazdasági környezeti szempontból, amelyek a fektetések kapcsán keletkeznek. Természetesen szükség van befektetésekre, de ezt megfelelő eljárásokkal kell kísérni hogyha a fenntarthatósági kockázatokat kívánjuk közé tenni, az eredet született javaslat üdvözlendő. Az anyagi kockázatok mindenféle vetületét megfigyelhetjük, van ennek környezeti és egyéb kockázatok, és ezt egyre inkább érinthetjük, és hogyha nem foglalkozunk velünk, akkor felmerül a potenciálja annak, hogy az egész pénzügyi kockázat növekszik, és a stabilitás is romlik a gyakor... Fontos, hogy tisztában legyenek a kockázatokkal a döntéshozatal során a befektetők, ezért ösztönzőket kell létrehozni, hogy biztosítsuk a piaci szereplők jogait, és a kockázatvállalás során tisztában legyenek ezekkel meg kell érteni azokat a kockázatokat, amelyeket felvállalnak. Ennek közététele rendkívül fontos, ami azt is jelenti, hogy harmonizált, összehasonlítható és megbízható információt kell biztosítani a fogyasztók számára a fenntarthatóság érdekében mivel a közétételi követelmény a befektetőkkel együtt vonatkozik egyébként minden nemű befektetésre, így a tőkepiacon megjelenő befektetésekre is. Itt összehasonlítható, megbízható és releváns információkra van szükség, ami pedig a fenntartható mm, finanszírozási csomagot illeti, erre feltétlenül szükség van, hogy biztosítsuk a pénzügyi áramlatokat és a helyi gazdaságok fejlődését, mert így tudjuk biztosítani azt is, hogy biztosak legyenek a megtakarításaink és a nyugdíjaink, hosszú távú befektetéseink például az infrastruktúra számára fontosak, eh, de ehhez tisztában kell lenni a feltételekkel is. És éppen ezért megfelelő intézkedésekre van szükség, amelyeknek arányosnak kell lenniük, és amelyek képesek a felmerülő kockázatokat kezelni. Az administratív korlátokat viszont határok között kell tartani éppen a KKV érdekében, ahol szükség van megtenni a lépéseket, úgyhogy ne egy drámai, hanem tisztességes és átmeneti szabályozás biztosítsuk. Örömmel várom az együttműködést az előadóval és az árnyék előadókkal. Köszönöm szépen Ivána. Kamel Zandalunz kolléga az EKR nevében. Köszönöm szépen elnök úr, köszönöm az előadó munkáját is szájedet helyettesítem most, elnézést kér, és örömmel várja a közös munkát a dosszién. Arra kért, hogy olvassam fel az észrevételeit, és ezek természetesen azzal kezdődnek, hogy megköszöni az előadó munkáját. A fenntarthatóság felelősséget is jelent. Tehát fenntartható és felelős befektetések esetén jó látni, hogy az egész ágazat komoly előrelépést tesz, környezetvédelmileg, illetve társadalmilag felelős befektetések ugyanis egyre komolyabb szerepet játszanak Európa eszközgazdálkodásában, illetve egész, az egész világon. És Tágór véleménytervezetében sikerült az egyensúlyt megteremteni a fenntartható befektetések támogatása, illetve a között, hogy elkerüljük a mindenkire ugyanazt a megoldást húzzuk rá módszert. Többféle módszer létezik, a befektetők tájékozott döntéseket hozhatnak, és több különböző befektetési lehetőség közül választanak a pia- választhatnak a piacon. Ez nagyon fontos, tehát ne felejtsük el, hogy mekkora sokszínűség, azokon a területeken, amelyeket ez a jogszabály érint, a biztosítástól, a nyugdíjellátásig, a kis kockázati tőke alapokon át rengeteg különböző terület van, tehát rugalmasságot kell biztosítani a végrehajtásban, és a befektetőknek információt kell adni a megfelelő gondosság elvével kapcsolatban is. És nagyon jól látni azt is, hogy Tang úr a fenntarthatóságot nagyon jól jellemzi, környezetvédelmi szempontokkal is, és leírja, hogy a szociális felelősséget és fenntarthatóságot is be kell ide venni. Ezeknek a tényezőknek a beépítése átfogóbb, holisztikusabb megközelítéshez vezet, és így nagyobb témákra tudunk odafigyelni, a káros befektetési gyakorlatok, szegénység, és így tovább, de biztos vagyok abban, hogy Tangur egyetért velünk, abban, hogy ez a szöveg így még kibővíthető. Érdekes volt látni azt is, hogy Tangur bevette a bankokat a jogszabály hatája alá. Helyes, hogy ezekre a tényezőkre a bankok nagyobb figyelmet fordítsanak, de talán aggályos lehet pont ebben a jogszabályban eh, bevenni őket. Egyéb befektetési jogszabályokkal kapcsolatos vitákból már kiderült, hogy a hitelintézetek, illetve a befektetési cégek között, vállalkozások között azért különbség van, tehát különböző jogszabályokat kell alkotni, és az ECR nem szeretné, hogyha ugyanazt a megközelítést alkalmaznánk mindenkire. Tehát egy picit problémás ez számunkra, de meglátjuk, hogy az előadó hogyan kezeli majd ezt. Az ECR frakció olyan végeredményt szeretne, amely lehetővé teszi, hogy a befektetők tájékozott döntést hozhassanak. Van még bőven munka, a taxonómia befejezése is ránk vár, úgyhogy várjuk a közös munkát és a konstruktív végeredményt. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen, eh, Liebe, eh, Liebe Viring eddig itt volt az Aldétől, de most már nincsen. Gigold Moliszkot Kátó eh, helyett fogja majd elmondani a véleményt. Köszönöm szépen Zimon elnök úr. Eh, Molitól megkaptam én is az elolvasandó anyagot. Mondhatuk volna egyszerűen azt is, hogy jó van, Paul, egyetértünk veled, de felolvasom a nyilatkozatot, mert szeretné, hogyha megtenném. Tehát a, meg, megerősíti a jelentős, jelentéstevő a pénz, pénzügyi piacok részvevőire vonatkozó fenntarthatósági követelményeket, átfogó és releváns fenntarthatósági információkat kell a befektetőknek adni, ugyanakkor biztosítani azt, hogy a befektetési szolgáltatók is gondoskodnak arról, hogy az ESG faktorok érvényesülnek mindennapi tevékenységükben. A bizottság jelentésében nagyon sokat javít, javaslatában sokat javít a jelentés. A jelenlegi ö, fenntartható kockázat, illetve fenntartható befektetés definíciójára különösen vonatkozik ez, illetve azt is üdvözöljük, hogy a jelentés kívánja ö, biztosítani azt, hogy a a szolgáltatás nyújtók valóban a valódi világban tapasztalható kockázatokat vegyek figyelembe a bankok be idefoglalása ugyanakkor egy kicsit kétértelmű, illetve az is fontos, hogy nem csak a fenntarthatósággal nem foglalkozó, hanem, az, a, a, hanem a fenntarthatóságra törekvő célokat is fog, fogalmazzuk meg. Minden esetre mi módosokat fogunk majd benyújtani, és köszönjük Polnak a munkáját. További jó munkát kívánunk ehhez. Köszönöm szépen, mert Káfi lenne a következő hozzászól a Guéból, de ő sincs itt. Akkor most megint Monó kollégát megkérdezem meg az EFD-től, hogy szeretne hozzászólni. Nem szeretne az ENF részéről senki. Szintén úgy, hogy akkor visszaadom az előadónak megint a szót. Köszönöm szépen szépen. Köszönöm szépen kollégáimnak, hogy eljöttek és felolvasták a kollégáik által nekik adott szövegeket. Én nagy, nagyon becsülöm ezt. Öm, hát a vitának ezen a pontján annyit szeretnék elmondani, hogy várom a konstruktív további vitát. Elég ö, alapos vitát tartottunk a saját kezdeményezésű jelentésről is, már egyébként, és ez azt jelenti, hogy nem csak a fenntarthatóság és a zöld hanem a szociális és az irányításbeli, jó kormányzásbeli szempontokat is bele fogjuk foglalni ezekbe a rendszerekbe. Szirpa Pitikainen egyetértek abban, hogy ez egy ö, alapvető előrelépést fog jelenteni. A pénzügyi szektor egyszerűen lépést kell, hogy váltson, és a fenntarthatóság felé kell elmozduljon. És számomra ez azt jelenti, hogy a bankokat is be kell vonni ebbe a rendszerben egészen fura lenne az, hogyha a nyugdíj folyósító intézeteket, illetve a, illetve a biztosítókat más, másképpen, biztosítási alapokat másképpen kezelnénk, mint a bankokat. Hát ez kell, hogy a vitánk lényege legyen, és remélem, hogy az általános megközelítés azt fogja majd fog, magába foglalni, hogy minden termék és minden szolgáltatás nyújtóra nézve ugyanúgy ér, érvényesülnek az ESG szempontok. Én itt be is fejezném, elnök úr, köszönöm szépen a véleményeket, és várom a további vitát. Elnök, Köszönöm szépen. A módosítók határideje tehát 5, szeptember 5-e lesz, és az ECO november 5-én fog majd szavazni a jelentésről. Akkor tovább lépünk a hatodik jelent, és a hetedik napi rendi ponthoz, de mivel sem is sem de Lange asszony nincs még itt, illetve tudom, hogy Gáltieri úr majd fél ötre érkezik csak meg, kénytelen leszek az ülést ismét félbeszakítani, és az indikatív időrendnek megfelelően fél ötkor folytatjuk ismét a munkát.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

Dear colleagues, let's resume our... Kedves kollégák, folytassuk a munkánkat, és térjünk rá a hetes napi rendi pontra, ami, ahogy mindannyian tudják, közös vita két jogalkotási javaslatról az MPL csomagban. Egyrészt egy rendelet, a nem teljesítő kitettségek minimális veszteség fedezetéről, illetve egy másik jogszabály a hitelgondozók, hitelfelvásárlók és a biztosítékok érvényesítéséről, és gondolom ezt is tudja mindenki, hogy két előadónk van, én vagyok az egyik, és Eszter de Lange a másik. Nagyon jó lehetőség lesz tehát ez arra, hogy itt egymás között is, társelőadók között is eszmét cseréljünk, hiszen a nyári szüneten vagyunk túl, és most lesz lehetőségünk itt eszmét cserélni. A társelőadóknak 8 perce van, utána pedig majd a többiek következnek, át is adom Eszternek a szót. Igen, nagyon szívesen kezdem, köszönöm szépen, és köszönöm mindenkinek, aki eljött ma Tényleg úgy gondolom, hogy fontos eszmecserét kell most megtartanunk. Már a bizottság 2015-ös kommunikációjában a bankunió kiteljesítésében beszélt a kockázat megosztásról, illetve csökkentésről, és még mindig van két fő téma a kockázatok csökkentéséről. Az egyik a bankok kitettségének a csökkentős, csökkentése, illetve a nem teljesítő kitettségek, és ma a nem teljesítő kitettségekről van szó. Roberto említette, hogy tulajdonképpen két javaslatról van szó, hiszen van egy rendelet és van egy irányelv, én az elsőről fogok csak szólni, a másodikkal kapcsolatban csak néhány megjegyzésem van amúgy is. Tehát itt minden rendelet minden ide tartozik, ahol a nem teljesítő kitettségek nincsenek lefedve. Tehát azokat szeretnénk lefedni, amelyeket eddig még nem sikerült és arra számítok, hogy most elég különböző véleményeket fogunk hallani. A társelőadók már a rendelettel kapcsolatban beszéltek a nyári szünet előtt, tehát természetesen még mindig vannak témák, ahol megállapodásra kell jussunk, és ezért is jó meghallgatni a kollégákat. Én most rövid áttekintést adok azokról a témákról, amelyek még az asztalon vannak. Az első, hogy a kitettségeket növeljük-e az időszak végéig lineárisan, vagy pedig nagy mértékben. Ugye nyilván, hogyha nem teljesítő egy kitettség, akkor a valószínűsége egyre nő annak, hogy ezt nem fogják visszafizetni. Persze felmerül az a kérdés is, hogy ha látjuk, hogy jön egy probléma, akkor miért nem oldjuk azt meg rögtön az elején? Tehát több vannak érvek a lineáris megközelítés mellett is, mindegyik megközelítés fel tudja sorakoztatni maga mellett az érveket. Tehát ez az első kérdés, hogy lineáris legyen vagy sem. A másik pedig, hogy mik annak az okai, amitől egy kitettség nem teljesítő lesz megkülönböztetjük-e a 90 napnál régebb óta lejártakat, vagy az egyéb okok miatt nem teljesítőket, hogyan járjunk el. Összintén én nem igazán látom, vagy nem igazán érzem úgy, hogy nagyon egyszerűen, világosan szét lehetne választani ezeket, mert vannak olyan kitettségek, amelyek másokból nem teljesítőek, és ezeket is valószínűleg nem fogják visszafizetni ugyanolyan valószínűséggel, mint azokat, amelyek több mint 90 napja jártak le. Van egy olyan kérdés, amely nem ellentmondásos, mert ugye sok ellentmondásos kérdés is van, a biztosított, illetve a nem biztosított nem teljesítő kitettségek, tehát ahol van fedezet és ahol nincs fedezet, a bizottság azt mondja, hogy ezeket különböztessük meg viszont eltérők a vélemények arról, hogy mennyire legyünk ambíciózusak ebben a két kategóriában például az évek számára vonatkozóan. Tehát, hogy hány év alatt kell rendezni az ügyet, különbözőek a vélemények. Ha még az összeszemet is ide vesszük, akkor a fedezet nélküli nem teljesítők esetében két és kettőtől öt év közöttig tart ez az időszak, a másik kategóriánál 7-től 12 évig, és akkor még a teljes fedezet értéke is kérdéses, százalék legyen? vagy megkülönböztetjük, hogyan, hogyan különböztessük meg, ha megkülönböztessük, és ami az asztalon van, az a 70% és 100% közötti tartomány, tehát erről is beszélnünk kell. És akkor még egy kérdés, hogy ezen kívül megkülönböztessünk-e még kategóriákat? Például az a azt a kérdést figyelembe vegyük-e, hogy volt-e független értékelés, életképes vagy nem életképes intézkedéseket meghoztak már. Az én véleményem az, hogy csak a, az életképes felmentést vegyük figyelembe, és abban is benne vagyok, hogy a fedezettel rendelkező, illetve a nélküli nem teljesítő kötelezettségeket különböztessük meg, de aztán ezen belül nem menjünk még részletekbe. A bizottság négy különböző kategóriát különböztet meg, tehát még további feltételeket vesz figyelembe, és akkor a végül a nem teljesítő kitettségeknek aztán nyolc különböző típusa lesz, amelyek fedezet nélkül rendelkeznek és ezeknek különböző neveket is adnak. Hát nem tudom, hogy az, hogy így bonyolítjuk ezeket a dolgokat, már eleve nehéz ez a e, helyzet, és bonyolult ez a javaslat, e, nem biztos, hogy ez segít. Úgyhogy erről kéne dönteni, hogy mennyi változót veszünk figyelembe, mennyire bonyolítjuk ezt, és végül pedig ugye mit fedünk le és mit nem. A bizottság azt mondja, csak azokat a kitettségeket vegyük ide be, amelyek a javaslat dátuma után jöttek létre. Ezt most csak így kapásból azt mondom, hogy március 14-e az idei évben. Az ezután létrejött kitettségekre vonatkozóan ez. Na de hát akkor a, azokkal a hitelekkel mi lesz, amelyek nem teljesítők? Ezek ugye kimaradnak. Vannak olyanok, amelyek léteznek, és nem teljesítőek lesznek a jövőben, azzá fognak válni, és ezek is kimaradnának. Nem tudom, hogy ez az érdekünkben áll-e. Hát akkor is, hogyha nem vesszük be ezeket a jelenlegi javaslat alá, foglalkozni kell ezzel a problémával, nem fog magától elég gyorsan megszűnni. Tehát akkor a hatály ugye egy. A másik kérdés is az irányelvel kapcsolatban, csak gyorsan, a fedezet érvényesítése gyakran túl sokáig tart, és ki kell értékelni, hogy a bíróságon kívüli megállapodások működőképesek-e, illetve milyen, természetesen milyen feltételek és biztosítékok mellett, és hogy milyen piacalapú megoldások vannak. Én ezzel kapcsolatban kíváncsian várom a kollégák véleményét. De hát tulajdonképpen csak 7 percet beszéltem, Roberto, de ez a lényeg, ezek a fő kérdések, amelyeket meg kell, hogy tárgyaljunk, és akkor várom a kollégák véleményét. Esther. Köszönöm szépen, Eszter. Péter, köszönöm azt is, hogy szintetizálta ezt az egész munkát. Most pedig én következek, üdvözlöm a bizottsági javaslatot, ami persze összhangban van az ECOFIN cselekvési tervvel, és bár valamennyien tudjuk, hogy az MPL-es MPL magas szintje egyes országban, és az a mély recesszió, amivel szembesültünk, és hát persze közben van egy gazdasági talpraállás, fellendülés, és az MPL-ek továbbra is nagyon fontosak, és csökkennek mindenhol, de azért ennek ellenére úgy gondolom, hogy jobb szabályozási keret mindenképpen indokolt lenne, törekednünk kellene arra, hogy elfogadjuk ezt a javaslatot, és üdvözlendőnek tartom ezt a munkát, amit az osztrák elnökség is végzett mindeddig. Nagyon bízom, sőt gondolom is, hogy képesek leszünk egy hasonló megközelítést alkalmazni, hogy jobb legyen a bizottsági javaslata, mert fontos, hogy legyen egy ilyen, mert akkor tudjuk ezt az egész anyagot lezárni a mandátumunk vége előtt, ha minden, mindenki koncentrál én a prudenciális backstopra fogok koncentrálni egy néhány pontot, én is aláhúznék, amit Eszter említett. Vegyünk konkrét opciókat. Két elvről szeretnék először beszélni. Először is ez, ez, ez kell, hogy legyen a munkánk alapja, és hát a tanács munkájának is valahol itt kéne kezdődni. Az első elv az az, és szerintem teljesen nyilvánvaló, különbséget kell tenni az első és a második pillér között, tehát van egy kölcsönös kiegészítés itt. Az első, ez egy kötelező backstop, aztán van egy második, amely egy bank specifikus alapon megfelelő tőkét rendelhet hozzá, és a második pillérben bankról bankra a felügyelő megnézheti, hogy ez hogyan történik. Ezt tudjuk, ez egy fontos EKB eh, adendum, ami gyakorlatilag egy második pillért jelent, amely meghatározza a felügyeleti ismereteket, mi történik, hogyha nem fizet, hogyha hiányzik a fedezet, és mm, szükséges van, szükség van arra, hogy eh, a felügyelőket bevonjuk, miután párbeszédet folytattak a konkrét bankkal, ahol nem jelentkezik a nem prudens eh, gazdálkodás, és eh, de bankról bankra kell megvizsgálni ezeket a problémákat, a hiteleket, a kitettségeket, stb. Jaj, jaj. Mm hogyha nem elegendő az elszámolási vagy könyvelési szabályzat, akkor azt javítani kell, akkor túl kell menni a prudenciális perspektíván. Ez teljesen logikus szerintem, és ha meg tényszerűen is ezt látni kell általában az összes MPL esetében, hogyha nem teljesítő kitettségekről beszélünk, akkor alkalmazni kell a szabályokat, és hogyha tényleg 15%-ról, ami már malacsony a fedezetként, de már ez sincs sem mindig adott valójában. Tehát látni kell, hogy egy konkrét kitettség valójában nulla, ezt kell biztosítanunk. Ezért fontos lenne ez a második pillére belüli intézkedés, ebben egyetértünk Eszterrel. Kategóriákat rendelhetünk hozzá, további megközelítéseket, ezekre majd kitérek, még rendelhetünk hozzá, de az első elv az szerint, amit be kell tartanunk, hogy különbség van egy kötelező backstop és egy mérlegelésen alapul diszkrecionális második pillér között az első pillér nem lehet ugyanaz, mint a második. Már az első pillér alacsonyabb szintű elvárásokat fogalmaz meg, ez világos. Tehát az első elv az, hogy garantáljuk ezt a különbségtételt. Az első pillér, ami a kötelező mindenki számára, nem bankról bankra, nem esetről esetre, nem ebből indul ki, hanem egy általános kötelezettség, amit minden banknak meg kell csinálja. Aztán jön a plusz második pillér, ahol a felügyelők, a igenis ellenőrzi a bankot, és párbeszédet folytat, hogy eleget tegyenek a kötelezettségnek. Ez nem egy fakultatív, hanem konkrétan meghatározzák a bankra nézve, mert fennáll a veszélye, hogy nem prudens bank. Ez, ez különbségtétel, ez egy fontos dolog, és egy fontos elv. Ezt be kell tartanunk szerintem. Különböző módon lehet ezt a gyakorlatban megvalósítani és hát az számos megközelítésre tettem javaslatot, ahogyan ezt kezelni tudnánk, és az elvet be tudnánk tartani. Az egyik, hogy egy szélesebb időkeretet, egy hosszabb időkeretet használ, ha állapítunk meg, amikor ugye három, négy vagy akár öt év is lehet ez, a tagállamok is beszélnek erről, vagy ugyanazokat az éveket őrizzük meg, de egy kisebb százalékot állapítunk meg, mondjuk 80 vagy 70 vagy 90 százalék erről mindig lehet beszélni, én csak most az elvről beszélek, amit mindenkinek teljesítenie kell, aztán esetről esetre vizsgálva a felügyelő szerv felügyeleti szerv el kell, hogy juttassa 100%-ra a vizsgáltat, tehát hogy kielégítő legyen ez. Ennek különböző technikai megoldásai vannak, hogy ezt hogy lehet végrehajtani, ezt az elvet a értékpapírosított, meg nem értékpapírosított változatban ha megfelelő fedezetről beszélünk, hogyha értékeljük ezt a fedezetet, akkor ennek konkrétan meg kell történnie, és egy adott esetben hosszabb távon is lehet ezt meghatározni. Aztán másik, ha azt mondjuk, hogy nem 100%-ból indulunk ki, egy alacsonyabb százalékos arányból, de mint már mondtam, hogy a felügyeleti szerv az, amely de bankról bankra vizsgálva dönt. Ez, ez nagyon komoly technikai megoldások vannak erre. A lényeg, hogy az elvet betartsák, mert, és ez észszerű, mondtam már, hogy különbség van az első és a második pillér között. Örülök, hogy majd ezt meg fogjuk beszélni egymás között. Nagyon nehéz lesz meghasználni a végleges, a konkrét megoldást. Tehát egyik lehetőség, hogy szorzókat alkalmazunk a kategóriákon belül, de megint csak nyitott vagyok a megvitatásra természetesen. De amit nem vagyok hajlandó megvitatni, hogy az egyes pillér nem lehet ugyanaz, mint a második pillér. Ez az, ez, ezen nem lehet vitatkozni. A második elv, hogy természetesen el kell kerülni, vagyis kiegyensúlyt, egyensúlyt kell teremteni két elvárás között. Tehát egy prudens szabályozásra van szükség, és ebben egyetértünk szerintem elvileg a torzításokat el kell kerülni, hogy torz ösztönzők legyenek, hogy a cégeket abba az irányba toljuk, hogy ne tudják megoldani a feladatukat. Nem leszünk mindig népszerűek, hogyha ragaszkodunk a mechanizmusokhoz mindenkire nézve, tehát azt mondjuk, hogy egy kötelező, egységes alapot hozunk létre, és kis és középvállalókotokat nem akarunk fizetésképtelenségbe szorítani, mert ez nem lehet a célunk, mert ez egy perverz ösztönző lenne. Ez lenne egy fontos elv, amit be kell tartanunk, az egyik a különbségtétel, hogyha egy hitel kikerül, hogyha nem tud fizetni mondjuk egy hitelfelvelő, akkor legalább egy részét fizetje be, de nem szabad feltétlenül kilökni és kitenni a fizetésképtelenségnek rögtön. Ennek vannak a gazdasági okai is. Tudom, hogy a tagállamok vitatkoznak erről, különböző módjai vannak, hogy az elveknek eleget tegyünk, a metodológiáról beszélni lehet, mikor válik valaki fizetésképtelen egyik vagy másik cég, ennek nagyon komoly technikai megoldásai vannak. Azt gondolom, hogy erről beszélnünk kell, de a célt, az elvet rögzíteni kell. Tehát a perverz ösztönzőket meg kell szünteni. Az nem lehet, hogy kiszorítsuk is vállalatokat a piacról, mert nem tudnak először fizetni de hát a prudenciára is szükség van, prudens gazdálkodásra, miközben az első és második pillér szerinti intézkedéseket kombináljuk. Köszönöm, itt abba hagyom, aztán nyilvánvalóan kaptok már Esztertől is, meg másoktól is véleményeket. Azt gondolom, hogy az irányelvnek olyanak kell lenni, hogy túl vitatott ne legyen az eredmény. El kell kerülni azt, hogy a visszaéléseket ösztönözzük, de úgy gondolom az irányelv további vitákat igényel. Tehát az, a rendelet az egyik legérzékenyebb kérdés itt, azt gondolom, hogy az elvek mellett ki kell tartani, tehát úgy kell alakítani az elveket, hogy megtaláljuk a kompromisszumot és valamennyiünknek erre kell törekedni, hogy egy közös álláspontok legyen. Számomra világos, hogyha nem tudunk itt egy jó szabályozást létrehozni, akkor inkább ne legyen a rendelet. Tehát a rossznál ez is jobb. Uh, okay, now I... Köszönöm szépen. Most pedig elnök vagyok megint, az elnök sapkáját hordom. Lónz úr. Köszönöm szépen. Két, két jelentés, két árnyék előadó van. Köszönöm szépen, nagyon vártam ezt a vitát. Általánosságban azt tudom mondani, hogy természetesen a, szükség van vitáznunk a technikai eszközökről, de azért az elérendő célról is kellene beszélnünk, és az előadó úr ugye az a amit, amire törekszünk, az nem lesz népszerű a szavazóink körében, hiszen az a fontos, az a fontos hogy a kockázatokat csökkentsük, és megbízhatóbb legyen a rendszer, és hát ez a cél fontosabb, mint, mint a szavazatok, az el, esetleg elérhető szavazatok száma. Tudjuk, hogy mennyire nagy hatással van mindez a ö, gazdaságra, és tudjuk, hogy például Írországban a szabályozás hatására nem teljesítő hitelek helyzete javult, és a közös szanálási mechanizmus törekvései is jó irányba vitték. Természetesen nagyon fontos a tagállamoknál hagyni a felelősséget, de szabályozóként mi is hozzá kell, hogy adjuk a magunk munkáját a indokolásban az áll, hogy a nyilvános kockázat megosztás kockázatának a csökkentésére van itt szükség. Hát komolyan nagyon fontos tényleg, hogy az e, e, nem teljesítő kitettségekkel kapcsolatban a minimális, minimális fedezett csökkentést elérjük, és harmonizáljuk ennek a, ezeknek a az intézkedések, ezekkel kapcsolatos intézkedéseket, és ugye az a kérdés, hogy a, csak a jövőben induló hitelekről lesz -e szó, vagy már a meglévőkről is. Hát eh, miért a jövőbe nézünk? Miért eh, nem gondolunk arra azokra, akik már most is küzdenek ezekkel a dolgokkal, ha nem is ebben a jelentésem, ez ebben a jelentésem belül, de esetleg más jelentés körében. Tehát gondoljunk arra is valamikor, amely a jelenleg eh, már meglévő hitelekkel kapcsolatos. Aztán a fedezett, illetve a fedezett fokozatos emelése mögötti indoklást én érzem, de nem tud, értem, de nem tudom, hogy miért nem tudjuk ezt lineárisan emelni, hiszen a javaslat is nagyon helyesen mondja ki, hogy egy sor év után, hogyha nem hajtották be se sikeresen a ö, tartozást, akkor már nem hatékony a rendszer. Úgyhogy azt kell megnézni, hogy a statisztika ezzel kapcsolatban mit mutat. Tehát még azt szeretném befejezésképpen kicsit inkább politikai szempontból mondani, hogy természetesen ez nagyon veszélyes anyag, és ezért arra szorít minket a helyzet, hogy kreatív kompromisszumokra jussunk egymással. Számunkra, számomra is, mint árnyék előadó számára és az a fontos, hogy ezek a kompromisszumok ne tegyék tönkre az általános célt, vagyis a kockázatok csökkentésének lehetőségét, célkitűzését. E, mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy ne gyengítsük a javaslatot, de gondolnunk kell a többi anyagra is, de először ezt a kérdést kell megoldanunk. Várom a jelentéstevőkkel és árnyékelőadókkal folytatott további együttműködést, és köszönöm, hogy adott időt arra, hogy ezt elmondhassam. Elnök Bent Luke az irányelvről. Köszönöm szépen. Akkor én most a második nem teljesítő hitelekről szóló kérdésről fogok szólni, tehát arról, hogy a hitelnyújt, hitelszolgáltatók, illetve a, a biztonságértékeléssel, hogy, le, hogy, hogy ezekhez hogy viszonyítsunk. Egyetértek a bizottsággal, egy jobban működő piacot kell teremteni a nem teljesítő hiteleknek, amelyben a legkisebb közös nevezőre hozzuk a különböző intézkedéseket, harmonizáljuk ezeket, hogy lehesség, lehetséges legyen határokon átnyúló jelleggel működni. A javaslat iránya, célja tehát jó, ugyanakkor elmondanám, hogy az értékelésnél azt kell figyelembe vennünk, hogy ugye ezek olyan nem teljesítő hitelek, amelyeket hitelintézetek az, az a kérdés, hogy hitelintézetektől vagy bankoktól vették föl ezeket a hiteleket, tehát az fontos különbség, hogy egy banktól vagy egy nem banki hitelintézettől kerültek ezek felvételre. Nagyon fontos, hogy egyenlő felentéteket, feltételeket teremtsünk ezen a térten, tehát egy szélesebb piaci definíciót kell itt teremteni, hogy elkerüljük a verseny torzítását. Tehát az nagyon fontos, hogy nehogy véletlenül arra jussunk, hogy piac torzító intézkedéseket vezetünk be, hanem ehelyett törekedjünk arra, hogy az a nem teljesítő hitelek olyan ért, értékelését tudjuk megoldani, amely a bizottság kezdeményezésének megfelelőképpen alakítja a helyzetet. Aztán úgy gondolom, hogy nagyon érdekes időszak elé nézünk majd a bizottság javaslat megtárgyalásánál, és talán még azt tenném hozzá, hogy a bizottság kezdeményezése a bíróságon kívül értékelési lehetőségeket is szeretné javítani. Ezekkel kapcsolatban egy kicsit szkeptikus vagyok, mennyire ígéretes ez. Nyilván itt az a probléma, hogy, hogy bíróságon kívüli intézkedések a fedezett értékelésekor csak akkor alkalmazhatok, hogyha a hitelfelvevő és a hitelnyújtó között nincsen egyetértés. A javaslat ugyanakkor arra utal, hogy utána ezeket a bíróságon kívül tett meg egy, e, megállapodásokat utána a bíróságon meg lehet támadni. Úgyhogy akkor ez egy ilyen kettőt, kettős szintet teremtene. Ö, és itt akkor a hitel felvevő bizonyos jogokkal rendelkezne, meg kell néznünk, hogy nem az lenne a legjobb, hogyha a bíróságon kívüli megállapodásoktól eltekintenénk, és csak bírósági téren hagynánk ezt, és ezzel le is zárnám a mondandomat, és várom a jelentéstevővel való további együttműködést. Köszönöm szépen. Alder Ramon Tremolza. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Először is szeretnék köszönetet mondani a társelőadóknak, Eszter Delangénak és Roberto Galtierinek, és természetesen a csapatuknak is az elvégzett munkáért. Üdvözlöm a bizottság javaslatát, és a gazdasági növekedésnek hála a probléma egy kicsit csökken, több tagállamban, különösképpen eh, Dél-Európában is, ahol néhány évvel ezelőtt különös nehézséget jelentett ugye a nem teljesítő kitettsége kérdése. Láttuk azt is, hogy az ellentmondásokat, ellentmondásokhoz vezetett az Európai Központi Bank és készített jelentéseket, amelyekből az derült ki, hogy a nem teljesítő kitettségek miatt több tagállamban nem volt elég a hitelezés a gazdaságnak, és ezért ők rosszabb helyzetbe kerültek, mint mások, de aztán még egyéb nemzeti bankok is készítettek tanulmányokat, amelyek épp az ellenkező álláspontot foglalták el, de mielőtt a véleményemet elmondom a jelentéssel kapcsolatban, említeném, emlékeztetném önöket arra a napra, amikor tavaly novemberben Mário Drági eljött ide a házba, és megkérdeztem tőle a következőt. Drági úr, szerintem az eurozóna végrehajtásának a hiánytalan, hiányossága vezet oda egyes tagállamokban, hogy a nem teljesítő kitettségek így jönnek létre, és Mário Drági azt mondta, hogy egyetértek. Nem csak a nagy multinacionális cégek nem fizetik a ki a KKV-ket, és ugye ez hatalmas munkanélküliséghez vezetett 2007-8-ban, de előfordult az is, hogy a KKV-k négy évig nem kaptak pénzt, nem kapták meg a nekik járó összegeket, úgyhogy a liberális frakció be fog nyújtani egy ilyen javaslatot. Egy multinacionális cég, ha nem fizeti ki a KKV-ket, egy újabb pénzügyi válság esetén semmilyen szankcióra nem számíthat, szükséges egy szankciórendszer, és mi ezzel kapcsolatban fogunk tenni, fogunk készíteni módosító indítványokat. És egyéb rendelkezésekre is szükség van, ugye, amikor egy hitel nem teljesítővé válik. Tehát nem várhatunk arra, hogy megnézzük majd, hogy a különböző tagállamok hogyan reagálnak különbözőképpen a különböző jogszabályok alapján. Azt viszont figyelembe kell venni, hogy a tagállamok bankrendszere nagyon eltérő. Dél-Európa, Olaszország, Spanyolország, Franciaország más helyzetben van, itt koncentráció ment végbe a bankszektorban, a piac 80%-át 3-4 bank uralja, közben Észak-Európában más a modell, a véleményem szerint egyébként ez jobb. Itt vannak nagyobb bankok, amelyek globális szereplők, és ezek mellett van több száz takarékbank. Több kolléga, különböző frakcióbeli kolléga véleményét meghallgattam különböző országokból, akik azt mondják, hogy ez a több száz pici takarékbank mentette meg őket, amikor a válság begyűrűzött a globális bankokba. Tehát ezek a kis bankok segítették a KKV-kat, és ezért megmaradtak a munkahelyek, nem lett hatalmas munkanélküliség, és a szociális szolgáltatásokat is meg lehetett menteni. Tehát ezt a szempontot is figyelembe kell venni, különbözőek a bankrendszerek Európában, és ha jól értem, ugye ezért is Galtieri elnök úr, ahogy ő is ugye elmondta, ha nem tudunk megfelelő minőségi jogszabályt előállítani, akkor még az is jobb, hogyha nem készítünk semmit. És azt is értem, hogy nagyon kényes kérdés ez több tagállamban. Úgyhogy arra kérem a két fő frakciót, hogy igyekezzen konszenzusra jutni, a liberálisok pedig mindig, kész, mindig készen állnak arra, hogy javítsunk a szövegen, annak érdekében, hogy a szavazóink elé egy olyan csomagot tegyünk le, amely a következő válságot, a nem teljesítő kitettségek miatti válságot sokkal elviselhetőbbé teszi. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Ramon. Most pedig Gégoldul következik. Igen, köszönöm szépen. Ernest Urtaszun és én foglalkozunk a dossziéval együtt, úgyhogy akkor először a, rendle- a rendeletről szólnék. Persze nyilvánvaló, világos, hogy a bizottság a fokozatos megközelítést választja. Mit jelent ez? Ez tulajdonképpen ez az óvatos, a prudenciális megközelítés a legkényesebb területekhez nem nyúl, a régi nem teljesítő kitettségekhez. Demokratikus szempontból ezt elég nehéz lenyelnem, hogy így fogalmazzak. Ez ugye azt jelenti, hogy a régi nem teljesítő kitettségeket mondjuk rábízzák az eurozónában ugye az Európai Központi Bankra, ez azt jelenti, hogy nem lesz, hogy nincs jogszabály velük kapcsolatban. És aztán majd eldönti a, az EKB, hogy hogyan cselekszik. Azt mindenki tudja, hogy a frakciónknak nem nagyon tetszett az, ahogy ez a ház illetve ön, az általában nagyra becsült elnök urunk hogyan járt el ezzel kapcsolatban. De hát ettől függetlenül azt hangsúlyozzuk, hogy itt a lehetőség most arra, hogy demokratikusan jogszabályt alkossunk erre a területre vonatkozóan. Tehát kérdéseket vet fel, hogyha ezt nem tesszük meg. És aztán ugye a definícióknál közelebb vagyunk az LKB szövegéhez, közelebb kerülünk akkor is, hogyha a régi nem teljesítő kitettségekkel nem foglalkozunk, tehát ez inkább a kettes pillér megközelítés. Nyilván az LKB is egy kicsit félt attól, hogy ebben a kényes kérdésben ennyire határozott politikát foglaljon el. De hát azért a hatályt lehetne így bővíteni, és érdekelne engem, hogy ez hogyan alakul, kíváncsi vagyok a véleményekre. Azt is tudjuk, hogy a bizottság az Európai Bankhatóság véleményét nem követte, tehát a kötelező készeléti mechanizmust nem vezette be, illetve azt is, hogy kötelezően meg kelljen határozni, hogy mely hitelek minősülnek újonnan létrejövő kitettségeknek. Ezt a problémát is tudjuk orvosolni. Ugye mindegy, hogy jogszabálya vagy más módon az LKB vagy a felügyeletek gyakorolnak nyomást annak érdekében, hogy a nem teljesítő kitettségek mennyiségét csökkentsük, ezzel el lehet érni, hogy a, a portfóliók az árnyék bankokhoz kerüljenek, vagy a nyílt pénzügyi piacokra. és így viszont a megfelelő árazás helyett nagy kedvezmények jelennének meg. A 28 tagállamból csak 18 élt azzal a lehetőséggel, hogy úgymond egy rossz bankot hozzon létre. Én még emlékszem annak érdekében az EBA elnökének javaslatára. Ő azt mondta, hogy legyenek európai keretek az úgymond rossz bank létrehozására. Szerintem európai megoldást kellene, hogy keressünk. Persze az igaz, hogy az EBA elnöke nem tudta sosem elmagyarázni, hogy hogyan kerülhetjük el azt, hogy a felelősséget egész egyszerűen csak áttolják az európai térre, de általánosságban azzal egyetértek igaza van, igaza van, hogy kellenek európai keretek az úgynevezett rossz bankokra nézve. És még valami, sajnáljuk, hogy a Bázel 3 véglegesítésében a bankok a belső minősítési megközelítést használják és ez lehetővé teszi, hogy 0%-os kockázati rátát alkalmazzanak a nem teljesítő eszközökre. Nem tudom, hogy a bizottság ezzel miért nem kezdett valamit. Végül pedig néhány szó az irányelvről. Az a véleményünk, hogy alapjában véve jó ötlet, hogy ugye legyen európai jogszabály, és hogy jobban működjön az európai piac. Ez nyilván a bankunió kiteljesítéséhez tartozik, de vannak hiányosságok a javaslatban. Nincsenek elég erős fogyasztóvédelmi szabályok. Az itt választott minimum követelmények a mi véleményünk szerint nem tükrözik eléggé a helyzetet. Tehát, hogyha a fogyasztó hitelt kap, akkor az egyfajta szociális kapcsolat is. Kölcsönös kötelezettségekről van itt szó. Luke, Luke úrnak mondom, hogy nem muszáj velem egyetérteni, de ez azért a keresztény etika elveinek felel meg, hogy egy ilyen szerződés az nem csak pénzügyi szerződés, hanem kötelezettség két szereplő között. És ez azt jelenti, hogy nem szabad eladni az ügyfeleinket, anélkül, hogy az ügyfél ezzel teljesen tisztában lenne, és tudná, hogy mondjuk lehet, hogy holnaptól nem egy kis helyi bank ügyfele Spanyolországban, hanem valamilyen kockázati alapügyfele teljesen máshol. Tehát szerintem ezzel is foglalkozni kell. És ha üdvözöljük is azt, hogy a piac európaibb és jobban működik, ugyanakkor azt is biztosítanunk kell, hogy a fogyasztóvédelem szintje a lehető legmagasabb legyen. A fogyasztók pedig tájékozódhassanak és hozhassanak tudatos döntést arról, hogy mit szeretnének, a hitelüket e, el tudják adni a bankok, vagy pedig nem. És ez nem lehet a szerződés apró betűjében. Ez világosan meg kell, hogy fogalmazódjon, és lehet, hogy mondjuk a fogyasztónak többet kell fizetnie azért, hogyha azt akarja, hogy az ő hitelét ne lehessen eladni, továbbadni. Köszönöm. Dimitrios Papadimulis. Papadimulis úr. Köszönöm szépen. Amiről a mai napon beszélünk, ez egy rendkívül fontos anyag Egy irányelv és egy rendelettervezetről van szó. A probléma óriási, az NPL-ek az EKB adatai szerint több mint egy billió eurót érnek el, és ez befolyásolja az egész gazdaságot, a gazdaság működését és a jövőt is az EU tagállamai szintjén. Ez gyakorlatilag fenyegeti a bankrendszerünk egészségét is, és jövőbeli bankválságokhoz vezethet, és összefügg ezzel a behagyott vitával is, amelyet folytatunk a híres EDIS rendszerrel kapcsolatban az egyik dolog a pillérek esetében nincs ebben semmi új, amit itt megfogalmaznak. Az Európai Parlamentnek is megvan a maga felelőssége természetesen. Amikor a GUE vizsgálta a kérdést. Ugye hónapokjön keresztül Eszter de Langétől nem hallottuk semmi újat, aki ugye az előadója lenne ennek a témának, az NPL-nek. Vagyis az Európai Parlamenttől is többet kell várnunk, szükséges erőfeszítésekről beszélek, amikor kompromisszumokra törekszünk, hogy ezeket el is érjük, és egy harmonizáció alakuljon ki európai szinten, legyenek közös szabályaink, kérem egy kicsit falkabban. Vagyis Szükség van megfelelő szabályokra, a fogyasztóvédelem érdekében is, és meg kell vizsgálnunk azt, hogyan tudjuk ezt a bizonyos backstop mechanizmust létrehozni, és hogy egy második plusz pillérre hogy tehetünk szert, amely világos szabályokat tartalmaz természetesen. Az egységes szanálási rendszeren belül, hogyha ez nem működik, és úgy hagyjuk a dolgokat, ahogy éppen most vannak, és ezt a következő mandátumra hagyjuk az európai választások utáni időszakra, az egy nagyon negatív fejlemény lenne, tehát nekünk ezt le kéne zárnunk. Úgy gondolom hiba lenne azt mondani, hogy először nullára viszük le a kockázatot, és utána kezdjük majd megvitatni a kockázat megosztást. Nem, a két dolognak párhuzamosan kell fejlődnie hogyha hatékonyak tudunk lenni a két anyag mm, megvitatásában, és így csökkentjük a kockázatot. Ez lenne a legjobb megoldás, amely az európai betét biztosítási rendszer fejlődéséhez hozzájárulna, és ezzel felkészítenénk az európai bankrendszert jövőbeli válságokra igenis fontos a bankok számára, hogy hiteleket adjanak kis- és középvállalatoknak, jelzálogokat le, lehessen bejegyezni, hogy házak épüljenek ilyen alapon, vagy startupok is hozzájussanak a szükséges tőkéhez. Ehhez van szükség az említett szabályrendszerre, amiben valamennyien meg tudunk állapodni, és tényleg csökkenteni tudjuk a nem fizető hitelek magas számát, arányát. Luke úrral nem értek egyet ebben a kérdésben. Úgy gondolom, hogy a bíróságon kívüli vitarendezés, mm, hogyha vitákat így akarjuk megrendezni, tehát az szerintem egy hasznos dolog lenne. Nagyon gyakran a bírósági rendszer olyan, hogy nehezen kezeli az eseteket, mert egyszerűen nagy számú esetekről van szó, elhúzódnak a dolgok, és ez nem segít ebben az esetben. A bíróságon kívüli vitarendezés szerintem fontos lehet. Mindjárt a végére érek, elnök úr. Úgy gondolom, ez egy olyan terület, ahol érdemes eszmét cserélnünk hosszasan az előadók és árnyék előadók körében. Ami engem illet, várom az idevágó javaslatokat, és remélem, hogy képesek leszünk arra, hogy segítsünk egymásnak a vita során. Köszönöm szépen. EFDD Marco Valli. Igen, köszönöm, köszönöm szépen, elnök úr. Ugyanúgy, mint Papadimatropolis kolléga, én is azt gondolom, hogy a kockázat megosztásról most többet ne beszéljünk. Ugye az előadó helyesen szólt arról, hogy a kockázatokat csökkenteni kell. Ő ugye néppárti. A kockázat megosztás mellett párhuzamosan kell haladni, és azt is elérni, hogy tisztességesen viselkedjenek a szereplők. És van ugye még egy nagy probléma a banki kockázatok esetében, az értékpapidok, a likvid eszközök esetében, az SSM első értékeléséből ez kiderül, többet kell tenni, mert pénzügyi válság esetében ezek a likvid papírok, amelyeknek a mennyisége ugye sokkal nagyobb a nem teljesítő kitettségekhez képest, és egy-két bank a portfóliójában igen nagy arányt képviselnek, gondot okozhat. Tehát úgy kell lépni, hogy elkerüljünk nagy problémákat. Ezek most ugye messze tűnnek, távolinak tűnnek, mert ezeknek a likvid papíroknak az ára is stabilabb, de nagyon gyorsan tudnak értékükből veszíteni, és ezért jó lenne, hogyha a bizottság tenne valamit ebben a témában is, az átláthatóság miatt is. Ami az NPL, tehát a nem teljesítő csomagot illeti, osztom Dimitri kollégám véleményét, és nagyon örülök a zöldek véleményének is, amelyet itt hallottunk, tehát hogy figyeljünk oda a fogyasztók védelmére is, tehát akik megtakarítanak, és hogy előfordulhat, hogy valaki, aki egy kis bank ügyfele volt, hirtelen egy spekulatív kockázati alap ügyfelévé válhat, amely Londonban székel, tehát csak azért, mert eladták az ő hitelét másnak és csak azért, mert az ilyen műveletekből szeretnének bevételre szert tenni a piaci szereplők. Tehát legyenek a fogyasztók is tájékozottak. A spekulatív alapok viselkedésére figyeljünk oda. A mostani bankok tökésítésére vonatkozó szabályok változtatandók, hogyha a befektetőkre vonatkozó szabályokat lefektetjük, akkor az egész gazdasági rendszerre figyeljünk oda. Szerintem nem érdemes túl gyorsan és túl agresszívan fellépni a kockázatok csökkentése érdekében, mert ez lehet, hogy utána spekulációhoz vezet, és akkor éppen a ö, problémákat okozunk azoknak, akik megtakarítani szeretnének, befektetni szeretnének. És lehet, hogy elkerülnek attól a banktól, amelyel bizalmi kapcsolatuk van, és átkerülnek egy teljesen más kockázati spekulatív alaphoz, ahol sokkal rosszabb helyzetbe kerülnek. Szeretnénk, hogyha egy bizonyos időn tartamon belül el tudja, határidőn belül el tudja kerülni az ügyfél, hogy továbbadják a tartozását másnak nehéz másodlagos piacot megteremteni, ezt láttuk ezeknek a termékeknek az esetében, és folyamatos kommunikációra van szükség az LKB, a bizottság, a politikai szereplők részéről az elkövetkezendő hetekben lesz lehetőség arra, hogy megismerjük egymás részletes álláspontját, hogy hol tudunk kompromisszumra jutni, és remélem, hogy olyan végeredményre jutunk, amelyet el tud fogadni a parlament. ahelyett, hogy nem túl ö, korrekt lépéseket fogadjon el az LKB vagy a felügyeletek, és így tovább jobb, hogyha európai szabályozás van. Köszönöm. Marco Zanni. Köszönöm, Márkod Zanni következik. Köszönöm, elnök úr. Én is megköszönöm a két előadónak, társelőadónak a bevezető összefoglalójukat. Világos, hogy ez egy nagyon fontos téma. És hát látszik, hogy vannak véleménykülönbségek, különböző képpen látják a kollégák a témát tehát van még bőven mit dolgoznunk. Az egyes tagállamok helyzete is eltér, a nem teljesítő kitettségek állapota az európai bankrendszerben nagyon gyakran felmerül, mint téma. előfordul, hogy gyakran nem is figyelünk arra, hogy a valóságban mik a számok, illetve hogy mi ennek a jelenségnek az oka, mik a valós okai ennek a jelenségnek. Nem érdemes csak úgy magában elemezgetni, és a piaci feltételekről beszélni, egy olyan bankrendszerről, amelyben nem megfelelő módszereket alkalmaztak. Legalább az elmúlt 8-9 évben ugye az orrunk előtt zajlott le az egyik legnagyobb gazdasági válság ennek a kontinensnek a modern kori történelmében. Láttuk az adatokat, megéltük a válságot, láttuk, hogy a bankok hogyan szenvedték ezt meg, és nyilván a nem teljesítő kitettségek aránya is nőtt. Itt most arról beszélünk, hogy a kockázatokat hogyan lehet csökkenteni. Hát nyilván a számokat megvizsgáljuk a múltban, látjuk, hogy mennyi, mekkora az aránya volt ezeknek a kitettségeknek. Nagyon sok bankban ugye nagyon megugrott ezeknek az aránya, a nem teljesítő kitettségeknek, viszont az elmúlt két évben javult a helyzet azért, mert a gazdaság ugyan szerényen, de beindult, és sok kitettség végül teljesítésre került. Vannak itt ugye nagy intézmények, amelyek ki tudták használni az, az árakat, az alacsony árakat, ezen eszközöknek az alacsony árával is tudtak élni, de vannak olyan piaci szereplők, amelyek nem, tud, nem tudták eladni ezeket a kitettségeket ilyen alacsony áron, és meg kellett, hogy tartsák őket, tehát velük kell foglalkoznunk. És ez lesz az egyik lényegi pontja ennek a két dossziénak, tehát hogy figyeljünk oda, hogy ne ö, teremtsünk egy újabb problémát ezzel, és ne sodorjuk veszélybe az európai bankrendszert, amely egyébként is már nagyon megszenvedte a válságot. A dossziéban tehát mindenképpen ellenőrizni kell azt, hogy mi a piac állapota. Itt ugye könnyebb most már az ilyen nem teljesítő kitettségek csomagjait értékesíteni, és nézzük meg, hogy hogyan lehet elérni, hogy ez ne hasson ki negatívan a bankokra, tehát ezeknek az értékesítése a bankokra és a piaci szereplőkre. Ami érdekes lesz, az az, hogy kereteket dolgozzunk ki az eszközkezelő társaságok számára. Hiszen ugye vannak, akik nem voltak olyan helyzetben, hogy legalább részben eladják ezeket a nem teljesítő kitettségeket, meg kellett, hogy őrizzék azokat, és itt a tagállamok is szerepet játszhatnak. Tehát ki kell valami fajta modellt dolgozni az Asset Management Company számára, ahol meghatározók az állami szereplő, a bankok és a magánszereplők közötti kapcsolatot. Ez egy komoly kihívás lesz. És az utolsó pont, amit szerettem volna még említeni, amelyre már több kolléga is kitért itt előttem, az pedig ezt a felgyorsított eljárást illeti a garanciák esetében. A egyes hitelintézetek közötti hasonlóságot látva ez a szabályozás mindenképpen magas szintű fogyasztóvédelmet kell, hogy garantáljon. Köszönöm szépen. Köszönöm. További hozzászólást nem látok. A spontán felszállások keretében Eszter parancsoljon. Nincs szükségem négy percre tulajdonképpen abba az irányba indultunk el, amire számítottam. Sok munkát kell még elvégeznünk. Amire reagálni szeretnék, ez az úgy nevezett a fizetésképtelenségbe történő kényszerítés. E, itt e, itt e, szükség van pufferekre. Természetesen ehhez pufferekre van szükség, mondtam, és erre kell törekednünk, ez a cél, ugyebár erre szükség van, és meg is fogjuk csinálni, ez elég nagy a probléma. A bíróságon kívüli vitarendezés. Nincs túl sok időnk arra, hogy ezt még megvitassuk, ez egy vitatott téma természetesen, de Luca úr el kell, hogy mondjam, hogyha nem beszéljük meg a témát, amit a bíróságon kívüli vitarendezés témáját, mint ahogy ön mondta, hogy, hogy felgyorsítsuk a jogi eljárásokat, Hát pillanatilag nem voltunk ebben elég sikeresek, azt be kell látni, amikor harmonizációról beszéltük, a korlátozott harmonizációról beszélünk például a fizetésképtelenség eseteit szabályozva és akkor mivel itt nem voltak elég sikeresek, akkor meg kell nézni a bíróságon kívüli vitarendezést, ami számos tagállamban sikeresen működik, de hát nem az önök alternatív megoldásai sem elég gyorsak szerintem. Még egyszer mondom, a bíróságon kívüli jó vitarendezés és a fogyasztóvédelem. Magas szintű fogyasztóvédelemre van szükség, ez nem lehet vitatott, kedves kollégák, de olvassák el, amit az Európai Bizottság már javasolt. Ide például a hitelek, a jelzálók hitelek is ide tartoznak, és ez, ez, e, a, szabály, a mostani szabályozás azonban ezzel nem foglalkozik és ha lehet, hogy nem jól értettem, de a legtöbb fogyasztói termék, a jelzálog hitelek nem tartoznak a mostani javaslat hatája alá. Ezt is tar- vegyük figyelembe. Nézzük meg, hogy hogyan tudunk működni számos tagállamban. Különböző opciók vannak, de nagyon hasznos ötleteket kaptam. Köszönöm szépen, Eszter. Én is igyekszem rövid, rövidre fogni a mondandómat, hogy reagáljak egy-egy kommentárokra. Az egyik a Sander nem gondolom, hogy persze el kell kerülni a következményeket, amiket nem akarunk ez a gazdaságunknak a gerince és a választóinkról van szó a kis és középvalutok esetében. Nem szabad, hogy ez negatívan érintse őket, és nem szabad, hogy túl későn vegyük figyelembe a, a nem várt következményeket, ez nem, nem fordulhat elő. Tehát hitelesnek kell lennünk, és prudenciális, prudens megfontolásokra van szükség. Sven Giegold egy fontos pontot vetett fel a hatállyal de azt gondolom, mm, ugye a kérdésével válaszolt is mindjárt, teljesen világos, hogyha foglalkozni akarunk jogalkotási oldalról, az egész témáról, tehát a részvények témájával, akkor nem oldjuk meg a problémát azzal, hogy valamilyen menetrend vagy naptári megoldást javaslunk, tehát ezt alaposan meg kell vitatni, a mélyére kell menni, hogyan tudunk egy rendszer szintű megoldást találni, a rossz bank, a rossz hitelek bankjával, stb. stb. ez a bad bank, ezt végig kell gondolni, hát eh, meg kell nézni, hogy hol tartunk ebben a kérdésben, és itt a legkülönbözőbb pozíciók vannak, eh, itt a parlamentben, a tanácsban, stb. akkor, hogyha ebbe belemegyünk, akkor sose tudjuk befejezni. Amit én sajnálok. teljesen egyetértek abban, hogy jobb lenne, hogyha elég bátrak lennénk ahhoz, hogy sokkal átfogóbb javaslatot tegyünk az asztalra. Egyébként az Európai Bizottság átfogó megközelítést nagyra becsülöm, de azt gondolom az irányelv nem lesz eléggé hatékony ahhoz, hogy egy jó piac jöjjön létre azt gondolom, az a blueprint, amit kell, akkor egy nagyobb puha törvény lesz, ami leírja a mostani helyzetet. Ennél tovább nem fogunk jutni. Ez nehéz innen tovább lépni, ennek számos oka van. Egyszerűen nem születnek meg a döntések. Én úgy gondolom, hogy ez az oka annak, hogy a hatályt meg kéne őrizni, amit a cselekvési tervben meghatároztak az ECOFIN-en, és az Európai Bizottság is javasolt ehhez a hatályhoz. Most nem érdemes hozzányúlni szerintem. Úgy vélem, hogy világossá tettem a következő pontot, és az elvekkel kapcsolatban hosszasan beszéltem erről. Még egyszer mondom, nyilvánvaló az, hogy komolyan kell venni a céljainkat, és realisztikus célokat kell meghatározni, és nem tehetjük meg, hogy kis és középvállalatok emiatt fizetésképtelené váljanak. Ez egy... De ezért, ez az oka annak. Persze tudom, hogy tagállamok is különböző opciókat vitatnak meg ezzel kapcsolatban, hogy lehet figyelembe venni a legkülönbözőbb eseteket, tehát hogy ne legyen egy ilyen kitettség, hogy túl korán ne állapítsuk meg a kitettséget, stb. És ezzel kapcsolatban nyitott vagyok a vitára, de azt hiszem egy kicsit túl keskeny ez a hatája, hogy ez itt szerepel egyenlőre. Kitettségekről beszélünk, olyan kitettségekről is, amely egy, a kis és középvállalatok egy részét adja, és restruktúrálással piacon tud maradni egy kis és középvállalat, nem kell rögtön fizetésképtelenné tenni, és nem feltétlenül nem teljesítő hitelekről van szó, szóval rögtön ezért aztán, hogyha túl gyorsan rásítjuk ezt a bélyeget, akkor kiszorítjuk őket a piacról, és ez fontos része a gazdaságnak, ezt be kell látni, tehát csak arról beszéltem, hogy van egy kockázat itt, és pragmatikus megoldásokra kell törekedni, hogy megtaláljuk a megfelelő választ, hogy egyszerű is legyen ez egyben, és tisztességes, egy fair megoldás is. Nagyon nyitott vagyok a kompromisszumok irányába, mindent szívesen látok, hogy megoldjuk a problémát, de még mindig azt gondolom, hogy ez a két nagy téma, amit én itt említettem, amely rámutatta az első pillér, nem lehet ugyanaz, mint a második pillér, nem egyezhetek ezek meg, és ennek megvan a következménye aztán. Ezért ezt a problémát kezelni kell, ez legyen az eszmecseréink központjában. Egyébként a tárgyalók nagyon elkötelezetten dolgoznak, valamennyien, és szerintem ez egy jó kiindulási pont. Számos ponton meg tudunk állapodni, vannak pozitív üzenetek is, jelzések is. A következő héten ezt meg tudjuk beszélni, és nagyon bízom abban, hogy kompromisszumok születnek, amelyek életképes megoldásokhoz vezetnek, mert mint már mondtam, nem szabályozni még mindig jobb, mint rosszul szabályozni, azért ezt is látni kell, de még mindig bízom abban, hogy jó megoldást találunk. Ez egy fontos komponense lehet a jogalkotói munkánknak, amikor a csökkentésre irányuló irányelvről beszélünk. A menetrend a következő október 22-a tervezett megbeszélése, október 26-a módosítók határideje. Ez elég szűk. Hát jó, most már így van. Meg fogjuk ezt beszélni November 19-20-a Nekomban szavazunk december 3-án. Úgy gondolom, hogy ezt érdemes lenne betartani. A módosítók ugye szűk határidejek, de ezt már mondtam. Köszönöm szépen Eszternek ezt a kiváló, tartalmas munkát. Most pedig tovább tudunk lépni a következő napirendre. Ez nem a szavazás, mint volt, hanem egy nagyon fontos választásról van szó. Ez első alelnököt választjuk, meg nyilván hallották már, augusztus 29-én a néppárt Markus Ferbert megválasztotta új koordinátorának. Először is gratulálni akarok Markus Ferbernek, és ennek következtében aztán Markus lemondott az alelnöki posztjáról itt az Ekonban, és most pedig az új első alelnök megválasztására kerítünk sort. Mindenek előtt meg kell neveznem, ahogy kik vesznek részt a pótagok közül, Sabine Verheyen, Christoph Hansen, Fay, Ashley Fox, Lee Virnik, Sophie Welt, Paloma López Bermejo. Um, Uh, most először is meg kell erősítenünk, hogy uh, határozott képesek vagyunk-e, vagyunk-e hatvanan. Igen, köszönöm, Brandon, ezek szerint vagyunk elegen. És akkor most az uh, első alelnök kinevezésével kapcsolatos javaslatot kérem. Köszönöm szépen, én az EPP nevében Brandheis urat javaslom. Köszönöm. A jelölt egyetért a jelöltséggel? Elfogadja? Igen, elfogadom, elnök úr. Igen, tudom tehát, hogy a jelölt az EKON teljes jogú tagja, és elkészítette a a pénzügyi érdekekről szóló beszámolót, úgyhogy ezzel meg is állapíthatom, hogy megválasztottuk őt. Köszönöm, Brian, és gratulálok neked, meg is adom neked a szót. Köszönöm szépen Ludeknek, hogy javaslat, javasolt engem erre a posztra, és köszönöm kollégáimnak, hogy megválasztottak erre a meg, nagyon fontos tisztségre. Nagyon sokszor eltérnek az véleményeink egymástól, de az biztos, hogy az elkövetkezendő tíz hónap alatt megfelelő partnerségben és együttműködésben fogjuk tudni folytatni a munkát. Köszönöm szépen még egyszer, és Gáltyári úr, elnök úrnak is biztosan állíthatom, hogy örülök a választásának, és jó munkát fogok végezni. Köszönöm, Brian, én is örülök tehát annak, hogy veled tudok majd együttműködni, tehát akkor így szóban megválasztottuk a jelöltet, igazából kivételt tettünk a szabályokhoz képest. Kivételt fogunk tenni úgy, hogy most nem hívom meg egyelőre Bryant, hogy itt üljön közöttünk a pódiumon, de akkor ezzel tovább is léphetünk, és elkezdhetjük a szavazást. Először is kérem, hogy, kész, hogy csináljunk egy szavazási tesztet, meg, megnyitom a szavazást. Couple of colleagues to vote. One to vote yet? Please, is a test. Vote. Mindenki szavazzon, jó? Ki az, aki még nem szavazott? Mindenkinek itt van a szavazókártyája? Jó, hát nem kötelező persze. Akkor lezárjuk ezzel a próbaszavazást. Just a second. So we close the vote. Pillanat, lezárom a szavazást. Thank you. So now uh, we uh, start with... Köszönöm szépen, akkor most el is kezdjük a nagyon fontos szavazást, amely elsősorban a... Igen, láttam. Tehát a szavazást, ami a páneurópai magányugdíj termékekről szóló jelentésről szól. Sophie Intveld a jelentéstevő, de Perváns Perez először szeretne valamit mondani. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Most egy nagyon fontos elemére fogunk rátérni annak a jogalkotási csomagnak, amelyet a bizottság letett az asztalra, és értem, hogy mindenki szeretne minél gyorsabban eh, elkezdeni a tanácsolat tárgyalásokat, hogy ez a javaslat megvalósulhasson a gyakorlatban. Amellett, hogy ez egy nagyon fontos javaslat, el kell mondani, ugye azért, mert egy új rendszert fog teremteni az európaiak egészére nézve. És a plenárison nem sikerült a bizottság plenáris ülésén alaposan megvitatni azt, hogy miről is fogunk szavazni, ezért is megköszönöm elnök úrnak, hogy lehetőséget biztosított számomra, és gondolom, hogy az előadó is fog erről szólni. Tehát most június helyett ugye csak most szavazunk róla talán. A parlamenti élet jellegzetességeiből adódik, hogy hol, ki hol volt, ki hol nem volt jelen. A kompromisszumok eredményéről nem tudtunk információt kapni, csak ma délután az előkészítő ülésen. Úgyhogy most a munkamódszerekre, az agályokra egyenként nem fogok újra kitérni, ebben a szakaszban ezt csak felvetni szeretném. Felszeretnék vetni néhány dolgot. Az első az illetékes hatóság kérdése, tehát aki a Peppel foglalkozik. Azt értem, hogy az ezmának bizonyos hatásköröket adunk. De a szabad szolgáltatás nyújtás a nyugdíjtermékek esetében agályokhoz vezethet. Gondoljunk arra is, hogy milyen politikai üzenet ez, tehát hogy melyik az a hatóság, amely a, nyug, a nyugdíjtermékek kell foglalkozhat, az az EIOPA és nem az ESMA. Ez az egyik. A másik pedig a tőke meghatározásánál van itt egy kockázat, a kettes cikk 21-es pontja nem teszi lehetővé, hogy a nyugdíjas a teljes tőkét visszakapja a nominális értékben. És ezért kapkodtunk egy kicsit az utolsó pillanatban, ezt elismerem, az a parlamenti élet sajátossága, egy ennyire kritikus dosszi esetében ez nem meglepő, és egy szóbeli módosítót fogunk javasolni a 2B-t, erre már most szerettem volna felhívni a figyelmet, és a zöldek is benyújtottak egy szóbeli módosítót, amelyel kapcsolatban szeretnénk véleményt módosi- mondani. Köszönöm, Sofit kérdezem, hogy kíván-e szólni, mint előadó. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, én is szólnék, és hadd kezdjem azzal, hogy megköszönöm az árnyék előadóknak a munkáját, és a kollégáiknak a munkáját, mert nagyon keményen dolgoztak. Ennek a munkának az eredménye most az az összetett, nagyon összetett, de kiegyensúlyozott kompromisszum, ami előttünk fekszik. Nagyon-nagyon kényes kérdésről van szó, ezt elismerem, de szerintem amit itt elértünk, az valóban megérdemli mindenki támogatását. Én azt gondolom, hogy minden frakció támogatását, ugyanis minden frakció elég sokat elért a céljaiból, amelyeket módosítók formájában megfogalmazott. A módosítókról elég sokat tárgyaltunk, nyár előtt kellett volna, még szav- kellett volna szavaznunk, de meghosszabbítottuk ezt, mindenkinek adtunk plusz időt, hogy tudjanak alternatív javaslatokat megfogalmazni, és így tovább újra leültünk, és múlt kedden sikerült megállapodásra jutni. A kompromisszumos javaslatokat szerdán reggel körbeküldtük, köröztettük, és persze egyetértek Pervans Berezzel, hogy mindig megfelelő rugalmasságot kell beépíteni egy ilyen folyamatba, hogy az utolsó pillanatban megszülető javaslatokkal is tudjunk mit kezdeni, de hát azért van a folyamatnak átláthatósága is, és ez arról szól, hogy a kollégáknak lehetőséget biztosítunk arra, hogy az új gondolatokra reagálni tudjanak, illetve ezeket ki tudják értékelni. És egy új elem, amelyet nem vetettek föl egyáltalán az elmúlt év során, megjelenik így ma délután szó, szóbeli módosítóként, hát, és egy piros vonalat érint. Hát nem tudok mit kezdeni ezzel Remélem, hogy a szocialisták még így is tudják támogatni ezt a javaslatot, hogy a hónap, ebben a hónapban megkezdhessük a háromoldalú tárgyalásokat, és ezeket az év vége előtt sikerüljön lezárni. Én egyfajta, nem is tudom, egyfajta közép politikai mozgalomként mondom, jó lenne, hogy minden frakció, ha minden frakció tudná támogatni. Túlmegyünk a tanácsi következtetéseken, európaibb, ez az eredmény, amit elértünk, jobb a fogyasztóvédelem szintje, a szolgáltatók számára is jobbak a lehetőségek, rengeteg elemet sorolhatnék itt fel, a fenntarthatóság, a társadalmi szempontok, és így tovább szerintem nagyon átfogó javaslatról van szó, amely megérdemli mindenkinek a támogatását, tehát számítok arra, hogy a lehető legtöbb kolléga fog mellette szavazni. Köszönöm. Thank you very much. Very much. Brian. Köszönöm szépen, Brian. Nagyon rövid megjegyzést szeretnék tenni az EPP nevében, elnök úr. Egyet szeretnék érteni az előadóval ebben a témában. Nagyon nehéz volt a tárgyalás, nagyon komplex volt a téma. Mindegyik politikai frakció rugalmasságot mutatott, és így tudtuk végül is a múlt héten kialakítani a csomagot, és a, a, a frakcióm ezeken az elveken, illetve a múlt hét végén kiosztott szövegen alapulva megadta nekem a mandátumot arra, hogy támogassam. Na most ez az új szöveg, ezt senki nem javasolta, és a tárgyalások során senki ö, lényegileg nem javasolta, nem, nem, nem vonta be a tárgyalásokba ezt a gondolatot. Na most minden frakció, aki részt vett a tárgyalásban, kialakította a kompromisszumokat, és én is megkérdőjeleztem dolgokat, nekem se tetszik minden ebben a csomagban, de ahogy elnök úr is mondta, Ugye a CMU napirendnek ez egy nagyon kulcsfontosságú része, és pozitív lesz majd a nyugdíjba, nyugdíjkorba kerül emberek számára. Tehát nagyon fontos kompromisszumokhoz jutottunk, és ez az Európai Unió egy nagyon fontos témájának, politikájának a körülményeit fogja meghatározni. Például az érvényesítéssel kapcsolatban én nagyon nem értek egyet a szöveggel, a definíciókkal, aztán csomó más dologgal sem, de én úgy gondolom, hogy a tőke de definíciója ebben a szövegben, ez valóban megfelel a valódi helyzetnek, és egy olyan definíció, amely lehetővé teszi majd a, egy átlátható és megfelelő versenyképességet teremtő ö, helyzet kialakulását, hogy valaki ennyire későn nyújt be egy ilyen szóbeli módosítót, amelyet senkinek esélye sincs átgondolni, illetve kollégáknak nincs esélyük ezt feldolgozni, ez, ez véleményem szerint helytelen. Elnök, köszönöm szépen, hát demokratikus úton úgy tudjuk ezt a problémát megoldani, hogy elkezdjük a szavazást. Először tehát a jogalkotási állásfoglalással kapcsolatos módosítókat fogjuk blogban megszavazni. A 177, 178, 179-es módosítóról van szó, a, amely a, amelyeket ha elfogadunk, akkor ugye meg is áll a szavazás itt, de hogyha elutasítjuk ezeket, akkor a név szerinti szavazás eredménye a vég, végső jelentésben nem kerül majd regisztrálására. Hát igen, ezt föl kellett olvasnom. Jó, tehát blogban szavazunk 177, 178, 179 mellette. Ez nem elektronikus szavazás. Igen? Nagyon kis betűkkel van itt, ki, itt ideírva, tehát elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk ezt a három módosítót, akkor A kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, B kompromisszum, tehát szóbeli módosító, valamit a szocialisták nyújtottak be, Lüke úr, én ellenzem ezt a módosítót, megkérdezni a kollégákat, hogy még ki ellenzi ugyanezt a módosítót? Elnök, igen. Jó, tehát akkor a biztonság kedvéért, az átláthatóság kedvéért felolvasom. Tehát az eme a módosító, a tőke a pénzügyi hozzájárulások összességét jelenti, és a ezek, ezeknek a kamatait, hogyha pozitív, és ez a különböző befektethető összegeken alapul, illetve ezekből levonásra kerül a különböző köz, közvetett, illetve közvetlen költségek összege és díjak összege. Tehát ön ellenzi ezt, igen, még négy kezet szeretnék látni, aki szintén ellenzi ezt a szóbeli módosítót. Köszönöm, megláttam, tehát akkor ezt a szóbeli módosítót elutasítottuk. Akkor most a ö, szóbeli módosító nélküli kompromisszumról, B kompromisszumról fogunk tudni szavazni. Nem, nem fogjuk megszavaztatni. Nem kell róla szavazni. Tehát a B kompromisszumról szóló szavazást név szerint ejthetjük meg. A szocialisták nevében ezt valószínűleg kérik. Jó, tehát a B kompromisszumról név szerinti szavazást tartunk, meg is nyitom a szavazást. Lezárom. 22-en mellette szavaztak, 4-en ellene, 21-en tartózkodtak, elfogadtuk. C kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. D kompromisszum mellette. Ellene. Tart elnézést. D kompromisszumhoz is van egy szóbeli módosító zöldektől. Nem látom, hogy ha elleneznék, úgyhogy szóbeli módosítóval együtt, vagy van el, ellenzi valaki a szóbeli módosítót? Igen, én ellenzem, mert nem ismerem ezt a módosítót sem. Nem? Ez egy törlés, az F pont törlése az ötös cikk első bekezdés F pontjának törlése, tehát az alternatív befektetési alapok menedzsereiről szól. Elnézést, az én szó, szavazólistámon nincs rajta. Hát jó, ezért olvasom fel. Bász, van ehhez hozzáfűzni valód? mindenkinek rajta van a, a, a szavazólistán, én nem tudom bent milyen szavazólistát néz. Már a múlt héten elküldtük az árnyék előadóknak. Ez nem egészen olyan állat, mint ami az előző szocialisták által beterjesztett szóbeli módosító volt. Elnök, igen, egyébként az én szavazólistám is rajta van ez a módosító. Bent megtaláltad már? Hmm, jó, Persze ellenezheted, de nem annak okán, hogy új a módosító. Ez nem ugyanaz a helyzet, mint az előző. Természetesen ennek ellenére ellenezheted ezt a szóbeli módosítót. Megkérdezem még egyszer, hogy még mindig ellene vagy? Nem. Jó, akkor dékompromisszum szóbeli módosítóval mellette? Ellene. Ellenőrizzük le, megnyitom az elektronikus szavazást. Vote is closed. Lezárom. Elutasítottuk. Akkor a szóbeli módosító nélkül szavazunk ugyanígy a D-ről, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. E kompromisszum, leellenőrizhetnénk ezt a legutóbbi szavazást? Tehát a D kompromisszumról szólót. Jó, igen, én úgy gondolom, hogy na, túlnyomó többségben elfogadtuk, de rendben. D kompromisszum elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. E kompromisszum mellette, mellene tartózkodás elfogadva. az erről, ugye? Exactly. Now we, go, we go to EA. És most ez EA jön. Mellette ellene tartózkodás elfogadva, F mellette ellene tartózkodás elfogadva, G mellette ellene tartózkodás elfogadva, H mellette ellene tartózkodás elfogadva, I mellette ellene tartózkodás elfogadva, J mellette ellene tartózkodás elfogadva, K mellette ellene tartózkodás elfogadva, L mellette ellene tartózkodás elfogadva, 535-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 536-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 90-es módosító mellette ellene ta, ellenőrizzük le a 90-es módosítót, megnyitom a szavazást. Compromise 536. Lezárom elutasítottuk nagy többséggel. 95-ös IMCO mellette, ellene, ezt is ellenőrizzük, jó? 95-ös IMCO, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 26 mellette, ellen, igen, M kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, N mellette ellene tartózkodás elfogadva, O mellette ellene tartózkodás elfogadva, P egy szobeli módosítóval, nem új sem, mellette, ellene, ellenőrizzük le, P kompromisszum, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk 24-22 arányban. Q mellette, ellene tartózkodás elfogadva, R mellette, ellene tartózkodás elfogadva, S mellette, ellene tartózkodás elfogadva, T mellette, nem, ellenéz, ellenézést, a T-hez is tartozik egy szóbeli módosító, mellette, ellene, ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk egy, egy többen ellene szavaztunk, tehát most a T kompromisszúról a módosító nélkül szavazunk, mellett ellenet tartózkodás elfogadtuk, O mellett ellenet tartózkodás elfogadtuk, V mellett ellenet tartózkodás elfogadva, dupla V mellette ellene tartózkodás elfogadva. X kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, Y kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, Z kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, AA kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, AB kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, AD mellette ellene tartózkodás elfogadva. AF mellette ellene tartózkodás elfogadva, 138 a Simko mellette ellene tartózkodás elutasítva, 670-es mellette ellene, azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük le, 670-es módosító. Lezárom a szavazást. Elutasítva. AG kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, AH kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, AI és AK együtt, mellette ellene tartózkodás elfogadva, AG, AJ mellette ellene tartózkodás elfogadva, 704-es mellette ellene, a 704-est elektronikusan ellenőrzik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 25-23 arányban. AL kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, AM kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 631-es módosító és 93-as, 4-es, 5-ös blokkban mellette ellene leellenőrizzük ezt is elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk AN kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadva. Amploa 128 mellette ellene tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük le. 128-as módosító, megnyitom a szavazást. 128-as Ample. Lezárom a szavazást, elutasítva. 158-as Imko, mellette, ellenőrizzük le ezt is, 158 Imko, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadva. 26-23 arányban. A. O kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A. P kompromisszum, itt is van egy szóbeli módosító, a zöldektől mellette, ellene tartózkodás elutasítva, akkor ellenőrizzük le. Jó, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 30-19 arányban elutasítottuk, tehát akkor most a szóbeli módosító nélkül szavazunk az AP kompromisszumról mellette, ellene tartózkodás elfogadva. AQ kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. AR mellette ellene tartózkodás elfogadva, AS mellette ellene tartózkodás elfogadva, ASA mellette ellene tartózkodás elfogadva, AT mellette ellene tartózkodás elfogadva, AU mellette ellene tartózkodás elfogadva, AV mellette ellene tartózkodás elfogadva, W mellette ellene tartózkodás elfogadva, x mellette ellene tartózkodás elfogadva, y mellette ellene tartózkodás elfogadva elfogadva, AZ, mellette ellene tartózkodás elfogadva, BA mellette ellene tartózkodás elfogadva, BB kompromisszum mellette, ellene, ellenőrizzük le, BB kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Nem, a módosítóról nem szavazunk, de ö, 893-as? Nem, nem, nem vonták vissza. 893 mellette? Ellene? Szerintem elutasítottuk, ellenőrizzük le? Jó, le, megnyitom a szavazást. 893-as. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 894-es módosító. Nem, ez ugyanaz, akkor 895-ös mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. BC kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 897-estől 902-esig blogban mellette ellene ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. BD kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 167-es módosító és 196-os együtt mellette ellene. Ellenőrizzük le ezeket is, szerintem elfogadtuk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igen, elfogadtuk. BE kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 913-as módosító mellette ellene ellenőrizzük le 913. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 914 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük le a 914-est. Megnyitom a szavazást. Igen, 914. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 180-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 1-es mellette, ellene Ellenőrizzük le az egyes módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. BF kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 190-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, IMKO 2 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 4-es, nem, Következő oldal. 184-es. Nem, 186-os a következő oldalon. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 187-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 191 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 192 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 3-as mellette ellenőrizzük le a 3-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 25-23 arányban. 193 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 196 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 197 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 199 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Empől 5-ös mellette ellene tartózkodás az ötös leellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Empől 7-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Empől 8. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Empől 9. Mellette. Ellene tartózkodás elutasítva, ámpl 10 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, ámpl 11 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, ámpl 12 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 200 tól a 208-asig blogban mellette ellene tartózkodás elutasítva, 2.9 mellette ellene tartózkodás elutasítva, IMKO 5-ös mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük le az IMKO 5-öst, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. IMKO 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, Imko 7-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva, Empl 13-as, mellette ellene tartózkodás elutasítva, BG kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 212-es módosító mellette ellene tartózkodás nem igazán látom a kezeket, leellenőrizzük 212-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 213 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 214 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 215 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 217 mellette, ellene, ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást, 217-es módosítom és az Apple 14, mert ezek azonosak. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 218 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 6 és Imko 8 mellette ellene tartózkodás elutasítva, Imko 9 mellette ellene tartózkodás elutasítva, Imko 10 mellette ellene tartózkodás elutasítva, Imko 11 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 219 mellette ellene ellenőrizzük le a 219-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 26-23 arányban akkor a többi kiesik, 22 és Imko 14-es következik, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ample 15, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Imko 13, mellette, ellenőrizzük le az Imko 13-as, megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítva. Ample 17 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Imko 16 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 23-22 arányban elfogadtuk. 223 és a 7-es mellette. Ellene. Ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk egy szavazat többséggel, 25-24 arányban. Imko 15. Mellette. Ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 26-23 arányban, akkor a 8-as következik mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 226 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 227 mellette ellene tartózkodás elutasítva, Imko 17 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 228 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 9 mellette ellene. Ellenőrizzük le a kilencest. megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 229. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 230. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 231. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. Imko 18. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. Imko 23 mellette, ellene, ellenőrizzük le az Imko 23-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 26-23 arányban. Imko 19. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 232 2 és Ample 19 mellette. Ezt mondtam én is, 232 és 19. Rosszul mondtam? Az IMCO 19-esről szavaztunk. Most az Ample, 9, Ample 19-es és a 232-es jön. Mellette? Ellene? Ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 233 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 234 és Empel 20 mellette, Ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 235 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 236 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 10 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 11 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 237 mellette, ellene, ellenőrizzük le a 237-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 238 mellette, ellene, ellenőrizzük le a 238-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 26-23 arányba. Imko 20-as mellette. Ellene. Ellenőrizzük le az Imko 20-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 239 mellette ellene ellenőrizzük le a 239-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 240 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Imko 21 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 241 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 242 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük le, jó? Megnyitom a szavazást, 242-es módosító. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 28-19. 243 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 244 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 245 mellette, ellene, ellenőrizzük le a 245-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. De, igen, pontosan, pontosan ezt akartam én is mondani, hogy miért többen szavaznak. Igen, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Elnézést, Libe szakbizottság tagjai most nem szavazhatnak, csak akkor, hogyha az Ekon tagját helyesítik a, helyettesítik a szavazásnál. Tehát elvileg szavazhatnak, kivéve, hogyha ez megváltoztatja a politikai frakciók egyensúlyát. Tehát egyelőre rendben van minden. Még nem haladjuk meg a számokat. Ez még nem az egy, együttes bizottsági ülés, és a küszöböket nem meghaladó arányban szavazhatnak a libések is. 246 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 14 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 2, 22 ample mellette ellene. 22-es ample megnyitom a szavazást. Még sokan nem szavaztak. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk egy szavazat különbséggel. BH kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Imko 25, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 255 és MP 26 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 256 mellette ellene, ellenőrizzük le a 256-ost, megnyitom a szavazást. Most már 61-en vagyunk, kezdjük elérni a küszöböt, de még mindig rendben van. Nem, most egyel többen vannak már. Ez nem mutatja, hogy melyik frakcióból van egy, egyel több szavazat? Egyel több van minden esetre. Látom, hogy 62-t mutat. Igen, itt az összes szavazat. Ja. Jó, nem, valóban csak 54-en szavaztak, úgyhogy még mindig rendben vagyunk. Lezárom a szavazást egy kicsit furcsa helyzet. Minden esetre egyenlő, úgyhogy elutasítottuk. Igen, 26-26, de elutasítottuk. 20, Imko 27-es mellette? Ellene? Ellenőrizzük le az Imko 27-est, megnyitom a szavazást most három szocialista szavazattal van több a kelleténél. Még mindig egyel több. Most rendben van, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 257-es és Empel 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 258-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, Imko 28 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 259 mellette nem, elfogadtuk a 16-ost, akkor a 261-es jön mellette? Ellene tartózkodás elutasítva. Empel 28 mellette ellene ellenőrizzük le az Empel 28-ast. És ez a többivel együtt blogban szavazandó, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Akkor 264-es jön mellette. Mellette, ellene. Ellenőrizzük le a 264-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 17-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Ample 30 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 18 mellette, ellene. Ellenőrizzük le a 18-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Imko 30? Nem. Akkor a 266-os jön mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Imko 31 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Empő 31 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Empő 32 mellette, ellene. Ellenőrizzük le az Empő 32-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Döntetlen, tehát elutasítottuk. Imko 32, mellette, ellene tartózkodás elfogadva, Imko 33, mellette, ellene tartózkodás elutasítva, Ampel 23, mellette, ellene ezt szeretném leellenőrizni, Empől 23. Úgy tűnik, mintha elutasítottuk volna. Jobb, hogyha leellenőrizzük biztonság kedvéért. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 30-25. BHA kompromisszum mellett ellenet tartózkodás elfogadva. 270-es módosító és IMKO 35 mellette ellene tartózkodás elfogadva, IMKO 36 mellette ellene tartózkodás. Nem látom ezt a területet, jobb, hogyha leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ample 33 mellette, ellene, ellenőrizzük le az Ample 33-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Többi az kiesik, nem, a 272-esről szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, BI kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 278-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 279 mellette ellene. Ellenőrizzük le a 279-es, megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítva. 281 mellette, ellene. Én úgy gondolom, hogy elfogadtuk. Igen, ellenőrizzük le 281-es. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Uh-huh. Mhm. 280-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, Empül 35 és 282 mellette, ellene, ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Lezárom, elutasítottuk J kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, BK kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as, 292-es, elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 28-27 arányban. 294-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Nem látom rendesen a kezeket. Megnyitom a szavazást, tehát a 294-esről. Lezárom elutasítva, BL kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, IMKO 41-es mellette ellene. Ellenőrizzük le az IMKO 41-est, és megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk, 303-as mellette, ellene Ellenőrizzük le a 303-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom. Döntetlen, tehát elutasítottuk. 304-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Imko 42-es elfogadva, BLA kompromisszum elfogadva, MP 43-es mellette ellen tartózkodás elfogad, elutasítva, 23-as mellette ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva, igen. 44-es MP mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Vote is closed. Lezárom. Elutasítva. BM kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva. BN kompromisszum. BN mellett ellene tartózkodás elfogadva. Imkor 47-es mellette ellene ellenőrizzük, megnyitom. Vote is closed. Lezárom elfogadva, 48-as Imko mellette. ECR lenne, igen, ezúttal. Elutasítva. BO kompromisszum mellett ellene tartozkodás elfogadva. 24-es mellette ellenet ellenőrizzük. Megnyitom. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva 312-es mellette ellene. Ellenőrizzük, megnyitom. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Impo 49-es mellette ellene tartozkodás. elutasítva. 48-as Ample mellette ellene tartózkodás elutasítva. 319 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 26-os és 49-es az Empleton mellett ellene tartózkodás elfogadva, 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 320-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 28-as mellette ellene tartózkodás el, elfogadva 321-es mellette ellene tartózkodás elutasítva BQ kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva 30-as és 52-es egyben imkótól mellett ellene tartózkodás elfogadva ellenőrizni kívánják? ellenőrizzük elnézést de hát Lezárom a szavazást. Elfogadva egyetlen különbséggel. Teljesen jogos volt az ellenőrzés. 31-es, 53-as az Imkotól mellette ellene tartózkodás elfogadva. 323-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 324-es és Ample 50-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 326-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 327-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 51-es empl mellette ellene tartózkodás elutasítva. 328-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 52-es empl mellette tartózkodás elutasítva 53-as empül mellette ellene tartózkodás elutasítva 54-es empül mellette ellene tartózkodás elfogadva 54-es imkó mellette Imko 54-es, 50-est mondott az elnök az imént, 54 és mellettene tartózkodás elfogadva. A többi oka fogyott, 55-ös következik az Empeltől, mellett tartózkodás elfogadva. 330-os okafogyott javaslatról szavazzunk. Név szerint szavazok a módosított formájáról ennek a javaslatnak. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 29 mellette, 10 ellene, 17 tartózkodás mellette, 176-os módosítóról szavazunk mellette a tartózkodás, elutasítva. Most az intézményközi tárgyalásokról szavazunk, hogy megkezdjük ezt, név szerint szavazok, megnyitom. És hát az összeáll, összeállításáról is beszélünk ennek a tárgyaló delegációnak. Vote is closed. Lezárom. 47-8 egy tartózkodás mellett, tehát megvan a szükséges többség. Gratulálni szeretnék az előadónak. Yes. So, uh, So, uh, as we are a bit uh, mivel egy, mivel egy kicsit megcsúsz. Mivel egy kicsit csúszásban vagyunk, ezért az Econ és Libe szakbizottságok együttesülését le kell, hogy bonyolítsuk, és utána pedig le tudjuk még folytatni a szükséges szavazásokat.